Bonjour à tous. Good morning. Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit, tisztelt kollégák. Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Kezdjük el az ülést. Jó reggelt kívánok, mondja még egyszer az elnök. Köszöntök mindenkit. Tisztelt kollégák, Kezdjük el a LIBE bizottság ülését. A szokásos első napirendi ponttal, amely a napirend elfogadására vonatkozik. Azt javaslom, hogy a 13-as pontot halasszuk el. Ez a pont a függőben levő nemzetközi megállapodások helyzetére vonatkozik. Arra számítottunk, hogy holnap a tanács elnöke, eh, Perez Rubalcaba miniszter úr látogat el hozzánk, és eh, hogyha nincs változás, akkor eh, holnap ugye eljön hozzánk a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter Rubalcaba úr, illetve Kámányó úr. Ők fogják a soros spanyol elnökséget képviselni. A második pontunk az elnök közleményeit tartalmazza. És ez Sógor úr jelentésével kapcsolatos amely a Pakisztánnal kapcsolatos visszafogadási egyezményekre vonatkozik. A szavazásra a következő Libe szakbizottsági ülésen kerül sor július 12-én és 13-án. Tekintettel arra, hogy ez egy olyan eljárás, amelyhez szükség van a parlament jóváhagyására, a parlament beleegyezésére, módosítások benyújtására nem nyílik lehetőség ezen ajánlás tervezethez, ami azt jelenti, hogy azon képviselők, akik ellenzik ezt a javaslatot, nemmel szavazhatnak erre a javaslatra. Abban az esetben, hogyha az eljárásra vonatkozó módosításokat kívánnak előterjeszteni. A határidő péntek, június 25-e, déli 12 óra. Flotka asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr mindössze szeretnék meglepetésemnek hangot adni, hogy egyáltalán ez a pont felkerül a következő júliusi ülésre, mert én úgy értelmeztem a Strasburgi ülésünk alkalmával, a jelentéskészítővel és az árnyékokkal, hogy arról fogunk gondolkodni, hogy hogyan foglalkozzunk ezzel az első visszafogadási egyezménnyel, Lisszabon óta, egy olyan országgal, amelyikkel nagyon sok kérdés vetődött fel, és nekem egyáltalán nem tűnt elvetetnek az a lehetőség a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel, hogy egy politikai állásfoglalást fogunk kidolgozni, amiben pontosítjuk az állás parlamenti álláspontunkat szemben a tárgyalásokkal és a visszafogadási egy- egyes egyezmények működésével kapcsolatban. Tehát meglep, hogy már elébe megyünk a dolgokkal, miközben arról volt szó, hogy visszalépünk és pontosítjuk, hogy infine ez az a választás, amit mi meghoztunk. Flotra asszony, figyelembe vesszük az észrevételeit, de a napi rendet azt hagyjuk így. Ön is támogatja? Sógor úr, a jelentéstevő nincsen itt, de beszéltem vele, és én egy kicsit másképp értelmeztem, mint amit Flotra asszony mond úgy gondoltam, hogy ö, tovább megyünk, és szavazni fogunk erről a rendkívül fontos kezdeményezésről, és plenárison lesz egy vitánk erről azért, hogy minden ö, képviselőnek alkalma legyen elmondani, amit szeretne. Ahogy mondta, csak arra van lehetőségünk, hogy vagy igen mondjunk, vagy nemet mondjunk erre az egyezményre. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy teljes plenáris vita lesz, és nem lesz állásfoglalás ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm. Having heard... Köszönöm, miután meghallgattuk ezt, azt hiszem, hogy akkor az eljárás kérdésében egyetértünk. Guillaume asszony? Euh, csak nagyon gyorsan, mert Flotre asszonynal valóban ott voltunk ezen a megbeszélésen, és én csak meg tudom erősíteni azt a tényt, hogy eh, amikor úgy álltunk fel erről az értekezletről, hogy nagyon világos ötlet volt az, hogy igent vagy nemet kell mondani a jelentésre, de ehhez kapcsolunk egy állásfoglalást, nem tudom pontosan, hogy minek is neveztük, de egy nyilatkozatot, ami pontosítja a politikai tartalmát ennek a megállapodásnak a megkötésével kapcsolatban, és hogy a képviselőknek hogyan kell eh, tájékoztatást kapniuk, illetve különböző válaszokat eh, szeretnénk kapni amik, olyan kérdésekre, amelyek már több alkalommal felvetésre kerültek e megállapodással kapcsolatban. Úgyhogy én is megerősítem, eh, hogy ezt így értelmeztük. Elnök, rendben, feljegyezzük. Elnézést, vissza kell jönnöm, nagyon is ellent kell mondanom. Ez egy szokásos eljárás, igent vagy nemet mondhatunk, módosítás nincs, és nem szabad új precedens teremteni ehhez az eljáráshoz. Megvitathatjuk koordinátori ülésen, ha kívánjuk, de még egyszer elmondanom, hogy nem támogatom ezt a javaslatot. We'll be... Rendben akkor a koordinátorok ülésén hozzuk meg a döntést, úgyhogy azt javaslom, hogy akkor folytassuk a napi rendel, és arról, hogy július 12-én és 13-án megtartandó ülésünkön szavazzunk, ezt majd a koordinátorok ülésén döntjük el. Következik a harmadik napi rendi pontunk, ez pedig a, az októberi, novemberi, decemberi, illetve márciusi jegyzőkönyvnek elfogadása. Mindenki megkapta a jegyzőkönyvek tervezetét, ahogyan az lenni szokott, és hogyha az ülés vége előtt nem érkezik ellenvetés, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Most pedig folytatjuk a négyes napi rendi ponttal. Itt lehetőségünk nyílik arra, hogy megvitassuk a tanács következtetéseit a bevándorlásügy területén. És ezen következtetések ismertetése véget. Itt van velünk Anette Ron, bevándorlási ügyekkel foglalkozó államtitkár, aki a soros tanács elnökség képviseletében van itt. Anette Ron közismert itt a parlamentben, hiszen nem véletlenül ugye jó néhány éven keresztül parlamenti képviselő volt itt az Európai Parlamentben. Úgyhogy köszönjük neki azt, hogy eljött hozzánk, és felkérném akkor, hogy ismertesse a tanácsi következtetéseket a bevándorlási területén, ezt követően pedig megnyitjuk a vitát. Parancsoljon, Anna Terron, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban általában jobban megszoktam azt, hogy az asztal túloldalán üljek, mint hogy itt, de minden esetre nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és eh, megoszthatom önökkel a spanyol elnökség következtetéseit. Ezeket pedig úgy kell értékelniük, hogy összevették azon bejelentéseket, amelyeket Celestino eh, Corvácsó miniszter jelentett be itt január 26-án. Egyfelől szeretném ismertetni önökkel azon pontokat, amelyek a spanyol elnökség menetrendjére, illetve napirendjéhez tartoztak. Az én hatáskörömbe tartozó pontokról beszélnék, alapvetően négy dologról. Egyfelől az Európai Bevándorlásügyi és Menekültügyi Paktum, a bevándorlásügyi politikák, amelyekkel a soros elnökség fél éve alatt foglalkoztunk, a kíséret nélküli kiskorúakkal kapcsolatos cselekvési terv, illetve azon következtetések, amelyeket levontunk, miután hosszú munkát végeztünk, azon munka alapján, amelyet a korábbi elnökségek eh, már kezdeményeztek a bevándorlásügy eh, területén. Önök nyilván sokkal jobban tudják ezt eh, nálam, hogy ez egy olyan elnökség, amelyeknek kezdetét intézményi nehézségek fémjelezték. Olyan nehézségek, amelyek az elnökség kezdetekor voltak jellemzőek. Ez természetesen összefügg az új intézmények életbelépésével. Ez pedig azt jelenti, hogy Némi fáziskéséssel kezdtük el a munkát, az egyeztetést az Európai Bizottsággal, amely szó szerint, eh, hogy úgy mondjam, akkor állt fel, amikor elkezdődött a soros elnökség. Éppen ezért eh, nem eh, tudtuk a munkánkat úgy elkezdeni, ahogyan szerettük volna már kezdetben. Ez pedig természetesen nem indokolta azt, hogy ne tegyünk semmit, de minden esetre ez egy olyan tény, amelyet figyelembe kell vennünk. Először is az Európai Bevándorlásügyi Paktumról szeretnék beszélni önöknek. Ahogyan önök is tudják, ez egy olyan dokumentum, amely egy éves jelentés kíván lenni arról, amit amilyen lépések az előző évben történtek. Ezeket kívánja összefoglalni. Ez egy olyan dokumentum, amely jelzi, hogy melyek a prioritások a következő évre nézve. Ez lenne az első elemzés, az első értékelés, és rendkívül elégedettek vagyunk azzal, hogy ezt sikerült véghez vinnünk. Először is ez a paktum számos elvre, illetve kompromisszumra épül. Ezeket a bizottság is megerősítette, komoly erőfeszítések, előrelépések történtek, és meghatározzuk a következő időszakra vonatkozó prioritásokat. Erről szeretnék most minden esetre, mind, mindenek előtt beszélni, és ami ennek a paktumnak az értékelését illeti, el kell mondjam, hogy a bevándorlás politika központi szerepet tölt be illetve a különböző koordinációs mechanizmusok az integráció vonatkozásában, valamint különböző indikátorokat is felhasználunk, amelyekre áttérnék majd a szaragoszai konferencia kapcsán, amelyről később beszélnék majd. Ez pedig egy jó eszköznek bizonyult, és azt hiszem, hogy ezen eszköznek köszönhetően jelentős mértékben csökkenhet a menekültek érkezésének, az érkező menekülteknek a száma. Létrehoztuk ugyanígy az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalt is. Ez pedig azt hiszem, hogy különösen fontos. A bevándorlásügyi politika célkitűzéseit a harmadik országokkal folytatott párbeszéd középpontjába állítottuk. Azt hiszem, hogy éppen ezért egy nagyon fontos megállapodást értünk el a tanácsban. Ugye tudják, hogy ott a nézetek eltérőek, és ez az értékelési eszköz, a paktumot értékelő eszköz nagyon hasznos lehet mert ezáltal nyomon lehet követni a tanács munkáját, illetve az éves értékelést, az eredmények éves értékelését. És ugyanígy átláthatóbbá válik a következő időszakra vonatkozó célkitűzések tervezése is. A másik csomag, amelyről szeretnék szólni, Ez a bevándorlásügyi politikákkal kapcsolatos. Ezt e, ugye jogos, legális bevándorlásnak nevezzük, ha bár én ezzel a kifejezéssel nem értek egyet, mert e, úgy értelmezem, hogy a bevándorlás mindig legális, ami pedig a bevándorlás politika területén kívül található, azaz, e, ami a jogszerűtlenség területére, területéhez tartozik. Tehát engedjék meg, hogy pusztán a bevándorlás politikáról szóljak. Ami ezt a szakpolitikát illeti, ez egy komoly prioritás. A szezonális munkavállalókkal kapcsolatos irányelvet nem tudtuk előképpen előmozdítani, azért ugye, mert említettem, hogy milyen bonyolult volt az intézményi helyzet a kezdetben, és éppen ezért a bizottságnak nem volt elegendő ideje ahhoz, hogy ismertesse ezt az anyagot. Az erőfeszítéseink, illetve a tárgyalásunk alapvetően az egységes engedély kidolgozására vonatkozott. Ez pedig egy olyan dokumentum, amely mellett kiálltunk a tanácsban. Kiálltunk mellette, és arra hivatkoztunk, hogy széles hatályt kell biztosítani számára, és ez egy keretet, egy hivatkozási keretet kell, hogy biztosítson a migráns munkavállalók számára. Úgy gondolom, hogy komoly előrelépéseket könyvelhetünk el. Itt a Libeszak Bizottság észrevételeit is figyelembe vettük, illetve a Szociális Politikáért Illetékes Parlamenti Szakbizottság véleményét is. Úgy gondolom elmondhatom, hogy az együttműködés a bizalomra épült, az átláthatóságra, a kölcsönös bizalomra, illetve a szakértelemre. Ezáltal teremtettük meg az alapokat, amelyekről aztán majd később tovább lehet lépni. Annyit elmondanék, hogy a belga elnökséggel szorosan együtt fogunk működni annak érdekében, hogy az egységes engedélyre vonatkozó irányelv valósággá váljon. És ez már a következő fél évre tartozik. Van azonban egy kérdés, ami a spanyol elnökség számára különösen fontos volt, ez pedig a kíséret nélküli kiskorúakra vonatkozó cselekvési terv az Európai Unióban. Itt egy olyan népességcsoportról beszélünk, amely két bevándorlási áramlatból érkezik. Egyfelől olyan személyekről van szó, akik azért érkeznek az Európai Unióba, hogy menedékjogért folyamodjanak, másfelől pedig, és ezt sem szabad elfelejtenünk, olyan személyekről is szó van, akik munkavállalás véget érkeznek az Európai Unióba. Vannak gyakran ugye gyermekek, gyakran kis gyermekek, akik munkavállalás véget érkeznek az Unióba, és azzal szembesülnek, hogy az Unióban a realitás ezt megakadályozza számukra. És ezen tényekre kívántunk összpontosítani egy cselekvési terv formájában, ez pedig egy egyértelmű alapelvre épül. Ezt szeretném mindenképpen hangsúlyozni. Ugyanis az ilyen esetekben mindig a gyermek mindenek előtt, mindenek felett álló érdekét kell figyelembe vennünk. Ebben az értelemben a cselekvési terv három konkrét fellépést helyez kilátásba. Egyfelől az ilyenfajta bevándorlás, illetve az emberkereskedelem megakadályozása, amikor a különösen sérülékeny csoportokról van szó. Ha megengedik, hogy egyértelműen fogalmazzak, el kell mondjam, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy abból a célból, hogy valaki az Európai Unió területén tartózkodhasson, a gyermekeket, illetve a kiskorúakat arra kényszerítik, hogy óriási távolságokat és rendkívül veszélyes útvonalakat tegyenek meg. Éppen ezért a cselekvési terv a védelmi befogadási körülményeket is le kell, hogy fektesse. És hangsúlyozzuk a harmadik országokkal való együttműködés fontosságát, mindenek előtt szem előtt tartva a kiskorúak érdekeit, amennyiben ez lehetséges, előmozdítva a családegyesítést, illetve a biztonságos kíséret mellett megvalósuló visszatérést. El kell mondjam, hogy ez az intézkedés csomag, amely a kíséret nélküli kiskorúakra vonatkozik, eseti alapon dönt. Ez azt jelenti, hogy nincs egy előzetes határozat ebben a cselekvési tervben arról, hogy hogyan kell fellépni az ilyen kiskorúakkal kapcsolatban, hanem elemzést hajtunk végre eseti alapon. Elemezzük tehát, tanulmányozzuk a kiskorúak helyzetét, és ez alapján hozzuk meg azt a döntést, hogy minden egyes esetben mi a leginkább helyes döntés. Úgy természetesen, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekét, a gyermek jólétét tartjuk szem előtt. Egyéb vívmányok, ha megengedik, hogy ezt a kifejezést használjam, amelyekről beszélnünk kell, és amelyekre rendkívül büszkék vagyunk, ez a szaragoszai miniszterek tanácsának következtetéseire vonatkozik. Itt ugye az integrációs miniszterek üléseztek. Korábbi elnökségek már dolgoztak ezen a területen, korábban is sor került már konferenciák megrendezésére, és azt hiszem, hogy mindenek előtt azt kell hangsúlyozzuk, hogy konszolidáltuk ezt a munkát. Az ilyen kérdésekért illetékes miniszterek konferenciáit. A LIBE szakbizottság is képviselte magát ezen a konferencián, az elnök úr ott volt, és ennek rendkívül örültünk. Úgy gondoltuk ugyanis, hogy mindenképpen együtt kell működnünk a szakbizottsággal, a bizottsággal és az Európai Parlamenttel egyaránt. Szeretnék kiemelni néhány kérdést, amelyek alapvető fontosságúak. Egyfelől a humán tőke, ez összhangban kell, hogy álljon a 2020-as stratégiával. Ez ugyanis rendkívül jelentős amikor bevándorlókról van szó. Úgy gondolom, hogy a képzés területén is egy erőfeszítésre van szükségünk, és arra kell törekednünk, hogy ezt a humán tőkét integráljuk. Itt ugye olyan humántőkéről van szó, amely természetesen a jelenlegi mobilis, illetve globális, globalizált világban kész az alkalmazkodásra. Hangsúlyozzuk tehát ezt a munkát, összhangba kell ezt hozni a 2020-as stratégiával és a benne szereplő intézkedésekkel. Másodszorban, ami szintén rendkívül eh, fontos eh, itt eh, a parlamentben, a beavatkozás olyan negyedekben, illetve olyan térségekben, ahol nagyon nagy a bevándorlók aránya. A probléma nem az, hogy nagy a bevándorlók aránya, hanem az, hogy olyan helyeken élnek, olyan területeken élnek, ahol rendkívül jelentős a szegénység, illetve egyéb problémák, amelyek a kirekesztés kockázatát hordják magukban ezen személyek számára. Éppen ezért együtt kell működnünk, hogy a hovatartozás érzését erősítsük ezen személyekben, akik különösen bonyolult helyzetben élnek. És egy további pont, ami a politikusok szempontjából a legkevésbé vonzó téma, de ami munkánk szempontjából rendkívül fontos, ez a különböző mutatók kidolgozása, amelyek által mérhetővé válnak az integrációs politikák és intézkedések. Ezáltal lehet ezeket értékelni és összevetni a különböző, tagállamban, különböző tagállamokban megvalósuló gyakorlattal. Kidolgozunk ugye mechanizmusokat, amelyek által mérhetőek ezen jelenségek, de hangsúlyozzuk, hogy ez kívül fontos. Az Európai Bizottságot is arra kérjük, hogy egy kísérleti projektet kezdeményezzen e célból. Abból a célból tehát, hogy értékelhetővé váljanak az integrációs politikák és ezek összehasonlítása. Azt hiszem, hogy azon prioritások és célkitűzések, amelyeket a spanyol elnökség kezdetén ismertettünk itt a szakbizottság előtt, az államtitkárságunk, illetve a minisztériumunk hatáskörébe tartozó témák a mi szemszögünkből nézve legalábbis teljesültek, megvalósultak. Minden esetre bízunk abban, hogy folytathatjuk ezt az utat, a belga elnökség is hasonló célokat fogalmazott meg, és természetesen állok rendelkezésükre, ha volnának kérdéseik, illetve javaslataik vagy aggájaik a jövőre nézve, mert ezeket is beépítjük abba a munkába, amelyet Trojka formájában végzünk el az új Lisszaboni szerződés értelmében. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt államtitkár asszony és ahogyan ezt bejelentettük, akkor kezdetét veszi most egy eszmecsere. Meghallgatjuk mindazon képviselőket, akik szeretnének hozzászólni. Kívánna -e valaki hozzászólni? Diaz de Mera úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az államtitkár asszonynak is a tájékoztatását. illetve azt a négy pontot, annak a négy pontnak az ismertetését, amelyet most meghallgathattunk. Először is az én kérdéseim gyakorlatilag már választ kaptak ezen négy pont ismertetése során, ami ugye a bevándorlás és menekültügyi paktum értékelését illeti, a bevándorlás politika, a kísérlet nélküli kiskorúak helyzete, valamint az integráció. Mindössze a következőt szerettem volna. Szeretnék néhány pontosítást kérni. Például, ami az első kérdést illeti, a kíséret nélküli kiskorúak. Ez egy nagyon fontos javaslat, amelyben szükséges is, de mi a dolgok jelenlegi állása? Milyen helyzetben van most, jelen pillanatban ez a javaslat? Másodszorban ugye hangsúlyozta, az, az egységes engedélye kapcsolatos irányelv egyértelmű támogatását, amelyet ugye kollégánk, barátunk Alejandro Szerkász dolgozott ki. A kérdésem ugyanezzel kapcsolatos, amit ugye a kiskorúakkal kapcsolatban is felvetettem, hogy hol tart most ez a folyamat a politikai folyamat most mely szakaszban van? A harmadik kérdésem pedig a Frontexre vonatkozik. Tudjuk, hogy a Frontex mindenek előtt a különböző eszközök koordinációjával foglalkozik, amelyekkel ugye a tagállamok rendelkeznek. A cél a kritikus helyzetek, a válsághelyzetek megoldása, amikor nagy migrációs nyomás nehezedik az országokra. Ez nem a tagállamok hatáskörébe tartozik. Kérdezem azonban, hogy az új Frontex profilja milyen? A Frontexet ugye 2010-ben, 2013-ban szeretnénk látni. Kérdés azonban, hogy milyen hatáskörökkel rendelkezik pontosan. És végezetül talán inkább egy filozófiai felvetés. Nagyon örülök annak, hogy az elnök úr ellátogatott a szaragoszai miniszteri konferenciára, ahol ugye az integrációval kapcsolatos kérdések voltak terítéken. De igazából ez nem egy közösségi hatáskör, hanem ez a kérdés a tagállamok hatáskörébe tartozik. Tehát nagyon jó a bevált gyakorlatokról beszélni, de olyan időszakban, amikor kritikus a helyzet, szolidárisnak kell lennünk. És véleményem szerint az integráció tekintetében a szolidaritás négy olyan paraméteren keresztül mérhető, amelyek megvalósítása nem egyszerű. Ez a négy paraméter a munka, az oktatás, az egészségügy és a lakhatás. Nos, nagyon szép dolog szándéknyilatkozatokat megfogalmazni. Ennél még inkább jó, amikor a bevált gyakorlatokról beszélünk, de az igazság az, hogy az integráció nemzeti hatáskörbe tartozik, nem pedig közösségi hatáskörbe. Ez nemzeti ügy. És ez el is hangzott, egyet is értek ezzel a kijelentéssel. Itt, ebben a parlamentben a spanyol elnökség ezt így fogalmazta meg, és én ezzel a kijelentéssel értek, ugyanis ez egy nemzeti hatáskör. Kérdés azonban, hogy milyen szolidáris erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy az integráció alapjait megteremtsük. Hangsúlyoznám, hogy itt ugye négy dologról van szó. A munkavállalás, az oktatás, az egészségügy, illetve a lakhatás. Tisztelt asszony, szeretném még egyszer megköszönni önnek azt, hogy eljött ide, gratulálnék az elnökség munkájához, és ezt a néhány pontosítást szerettem volna a néppárti frakció nevében megfogalmazni. Köszönöm szépen, Morájsz úr! Thank you, Chairman, and, um... Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök a az elhangzottaknak és a, frakció a frakciókoordinátorunknak is, és nagyon sokat tanultam a más felől pedig láttam, hogy a migrációs kérdéseket tekintetében még mindig vannak terminológiai problémák a parlamentben. Számos kérdéssel foglalkozott, és úgy gondolom, hogy miniszterként inkább a bevándorlási kérdésekre koncentrál, mint a menedék kérdésre. Két vagy három kérdést szeretnék megemlíteni. Ön olyan sokat eh, említett meg, hogy ebből csak kettő-három van. Az egyik az egységes engedély, ami lehetővé. Ez a jog nagyon e fontos a az bevándorlóknak, eh, azoknak is, akik a eh, munkavállalás céljából jönnek. De szerintem nekünk mindenképpen az irányelv alatt kell eljárnunk, és ezért ez egy megosztott kérdés, több bizottság is foglalkozik ezzel, de én most erre. Tehát érdekelne, hogy hogy látja ön a helyzetet? Szerintem a Diaz de Mera úr által felvetett kérdések azok kevésbé fontosak, de két másik kérdést szeretnék még felvetni. Mint miniszter, az elnökség vége felé közeledve, mi a véleménye a menedékjogi csomagról? Mert a bizottsággal folytatott tárgyalások azok lényegre törőek voltak a tanácsban, és a menekültügyi rész lényegével foglalkoztak e, a, bef- a fogadás, a, felad- a feltételek, az eljárás. De a tagállamokban mégiscsak különböző eljárások vannak, értjük a realitásokat, és, de még továbbra is szeretnénk látni, hogy konkrét ütemterv legyen, egyértelmű célok, és fontos lenne, hogy a különböző részei a csomagnak eh, előre eh, menjenek. Eh, tehát végezetül pedig az integráció vonatkozásában úgy gondolom, hogy fontos úgy gondolom, hogy az integráció egy fontos dolog nemzetközi szinten és nemzeti szinten is, de nincs meg az igazi jogalap az integrációhoz. Ez az igazi választás. És hogyha megvan ez a jogi alap, az elnökség vége felé, akkor érdekes lenne tudni, hogy lehet-e valóban európai szinten előbbre lépni integrációs kérdésekben nem nagyon hallom ezt emlegetni a parlamentben mostanában. És tudjuk, hogy a legjobb integrációs intézkedés az a diszkrimináció ellenes törvény vagy jogszabály. És ez sok esetben azért a nemzeti politikákat is előbbre viszik tehát nem tudom, belga ö, elnökség alatt hogyan alakul, majd tudom, hogy a Belgium nagyon komolyan veszi ezt a, az integrációs kérdést. Tehát ezek a kérdések érdekelnének. Köszönöm szépen, Buszutil úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözletemet kifejezni a miniszterasszonynak, és köszönöm, hogy előadást tartott. Úgy gondolom, hogy ha megnézzük a konkrét eredményeit a spanyol elnökségnek migrációs területen az év első hat hónapját figyelembe véve, akkor nem túl sok minden valamit felsorolhatnánk, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a spanyol elnökséget mégiscsak feloldozhatjuk két ok miatt. Egyrészt nagyon nehéz hat hónap jutott önöknek, amikor nem volt bizottságunk, illetve akkor indult az új bizottság, és a következő időszak munkatervét is meg kellett határozni a bizottság számára továbbá. Ott van az akcióterv a stokholmi programmal kapcsolatban, és szerintem ez egy nagy eredmény az önök elnökségére az akciótervvel kapcsolatban most pontosan tudjuk, hogy hova, merre megyünk az elkövetkezendő öt évben, és nagyon komoly időbeli korlátok is meghúzásra kerültek. Tehát gratulálok, hogy ezt az akciótervet elkészítették, mert ez nagyon fontos ennek a bizottságnak, de az állampolgárok jogai tekintetében is, hogy valamennyi új tagállamban is azonos jogokat élvezhessenek. A Klót kérdéseket tett fel a menekült jogi csomaggal kapcsolatban, én is ebben az irányba szeretnék kérdezni. Az egyik a bevándorlás specifikus kérdés nevezetesen, hogy egy kiegyensúlyozott politika legyen a legális és az illegális vagy szabálytalan bevándorlás között az én ö, frakcióm, a néppárt ö, nagyon is készen áll arra, hogy konstruktív legyen a ö, legális bevándorlás területén történő előlépésben. Egyébként nem leszünk szavahihetők, és nem lehet igazán egy megfelelő politikát kialakítani. Tehát, hogyha olyan a, a legális bevándorlás területén tovább lépünk, akkor tovább kell lépnünk az illegális, illetve szabálytalan bevándorlás esetében is. Mert hogyha megnyitunk egy legális bevándorlási lehetőséget az Európai Unióba, akkor a szavahihetősünk érdekében viszont be kell zárni az összes szabálytalan illegális bevándorlási utat, független attól, hogy honnan érkeznek ezek. Például e, a Frontexnek is ez fontos, de a visszafogadási egyezmények esetében is ez fontos. Nem lehet azt, hogy állandóan e, figyelmen kívül hagyjuk a visszafogadási egyezmények fontosságát, ami azok számára van, akik e, illegálisan érkeztek az unió területére, és nem azok számára, akik jogosultak a nemzetközi védelemre. Tehát ez fontos látni a menekült politikánkban. Akik illegálisan vannak itt, azokra a jogszabályokat ugyancsak alkalmazni kell. Tehát ez az egyik észrevételem, és a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mi a véleménye a spanyol elnökségnek a hat hónap végén, arról, hogy fontos egyensúlyt tartani a legális és az illegális bevándorlás között. Köszönöm. Roméva úr következik. Köszönöm szépen. Köszöntöm ismételten Terron asszony. Mivel egyes kérdéseket már mások feltettek helyettem, azért szeretnék egy konkrét témán összpontosítani. Ez pedig az integrációval kapcsolatos, illetve az alapvető jogokkal. Valóban a helyzet az, hogy bátran kell a vitákat felvetni. Engem azonban aggasztanak a hamis álszent viták. Egy olyan kontextusban, amikor is egyre inkább egyes hangok felhasználják a bevándorlást a megbélyegzéshez, abba a kísértésbe eshetünk, hogy olyan intézkedéseket hozhatunk, amelyek inkább megnehezítik, mint segítik a bevándorlók helyzetét. Konkrét esetről szeretnék szólni, ez ugye a fejkendő, a nikáb használata egyes országokban. És mondom ezt így, hogy egyes országokban, mert ez nem egy olyan helyzet, amely általánossággal jelenne meg Európában ugyanolyan horderejű problémaként vagy jelenségként. Eltérő a helyzet tehát országonként. Nem tartozom azok közé, akik a kulturális relativizmus híve volna, de úgy hiszem, hogy a vitát valóban a megfelelő kérdésekre kell összpontosítani. És egy konkrét kérdésem volna. Ez a téma, amely most ugye előttünk van, és eddig még nem nevezhető különösebben súlyosnak, már ami az arányokat illeti, Európa egyes részein, például Katalóniára gondolok, egy komoly vitát gerjeszt. Egy olyan vitát, amely szerintem némileg mesterséges bizonyos mértékig, hiszen egy olyan problémát vet fel, amely önmagában véve nem az. Ugyanakkor az intézkedések, egyes olyan intézkedések, amelyeket javasolnak, mint például az, hogy a nyilvános szolgáltatásokhoz való hozzáférést megakadályozzák olyan személyek számára, akik felkendőt vagy burkát viselnek, ez diszkriminációt eredményez hangsúlyozom, hogy aggaszt ez a vita, illetve a megközelítése. Nem az, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert gyakran relativizmussal vádolnak bennünket. Engem az aggaszt, hogy képesek vagyunk-e következetesen és észszerűen megközelíteni egy ilyen kérdést. És erre vonatkozó lenne a kérdésem. Amennyiben ugye még lehetőségünk van arra, hogy a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, nem pedig az elnyomásra, szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket tanulmányoznak, milyen intézkedéseket kívánnak felvetni annak érdekében, hogy a legemberségesebb módon közelítsük ezt az egész kérdést és nem a nőre, az áldozatra kell a nyomást gyakorolni, hanem arra, aki a nőt arra kényszeríti, hogy ilyen helyzetben éljen. Gyakran ugye az imámokról van szó. Köszönöm szépen, Lambert asszony. Thank you, and, uh... Köszönöm szépen. Szeretnék néhány kérdést feltenni, amelyek valójában az egységes engedélyhez kapcsolódnak mert úgy gondolom, hogy az első dolog, amit fel kell tenni, hogy milyen hozzáadott értéket jelent, a, illetve fog adni az egységes európai bevándorlási politikának, mert van, akiknek úgy tűnik, hogy a tagállamok még mindig nagyon nagy rugalmasságot kérnek ezzel az eszközzel kapcsolatban is, tehát lehet, hogy ugyanúgy fogják hívni mindenütt, de, de ténylegesen azonos lesz ettől a megközelítés. És ezzel kapcsolatban, ahogy elhangzott, a foglalkoztatási bizottsággal is szoros együttműködése folyik, illetve van szükség. Ezzel a kérdésben az vetődik fel, hogy a foglalkoztatási és szociális oldalról felvetett aggodalmak, a munkaerőpiac a igényei, a demográfiai helyzet az Európai Unióban hogyan jelennek meg a bevándorlásiról folytatott vitában. Mert van egy nagyon pozitív érv bevándorlási oldalon, de ugyanakkor a belügyi kérdések nél pedig nagyon úgy néz ki, hogy az a kérdés, hogy hogyan tartsuk kívül ezeket az embereket, vagy jó egy párat engedjünk be. Tehát nem igazán arról van szó, hogy demográfiai igényeket és a munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve engedjünk be. Tehát mi a kapcsolat és milyen az együttműködés a belügyminiszterek, a munkaügyi és a bevándorlási miniszterek között felső szinten? Köszönöm, mondja az elnök. Keller asszony. Thank you. I have a... Köszönöm szépen. Nagyon egyszerű kérdésem van, legalábbis úgy gondolom. Több mint egy éve, hogy a két kártyát elfogadtuk, és szeretném tudni, hogy milyen előrelépés történt a tagállamokban a kék kártyával kapcsolatban. alkalmazzák-e már valahol, és hogyha igen, milyen eredménnyel, hányan jöttek be kék kártyával, és így tovább. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Gyelilli asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani államtitkár asszonynak az előadásához és a munkához, amit elvégzett a spanyol elnökség az első hat hónapban osztom tud teljes mértékben egyes véleményeit és azokat a célokat is, amelyeket ön is ismételten felidézett, és amelyeket hangsúlyozott. Azt mondta, hogy a Frontexet meg kell erősíteni. Én is úgy gondolom, hogy valóban a Frontex egy kifejezetten európai eszköz, és egyetértek önnel abban is, hogy az Európai Bevándorlási Egyezmény Paktum irányába kell elmozdulni a menedék tekintetében, és úgy gondolom, hogy valamennyünk nevében szólható, mondhatom, hogy közös európai megközelítést támogatunk a bevándorlás vonatkozásában. Azt szeretnénk, hogy jogokkal és lehetőségek és kötelezettségekkel együtt történjen meg ez a bevándorlás, és Buszli kollégá hoz tudok csatlakozni, hogy fogadjuk és védjük a legális bevándorlattak jogait, tehát integrációs, befogadási, szolidaritási megközelítést alkalmazunk, de ugyanakkor kell alkalmazni szabályokat, és az illegális vagy szabálytalan bevándorlás esetében pedig nem szabad engedni az előírásokból. Ugyanak akkor nagyon örültem, amikor azt hallottam öntől, hogy mindenképpen védeni kell az emberi jogokat, és különösen a kíséret nélkül érkező kiskorúak jogait. Mert nagyon sok esetben, amikor a kiskorúak szabálytalan vagy illegális állapotban vannak, itt akkor sem tehetjük meg európaiként, hogy ezeket a nagyon sérülékeny fiatalokat, vagy sebezhető kategóriákba tartozó személyeket egyért, egyszerűen felnőttként kezeljük. Tehát együtt kell dolgoznunk, hogy kidolgozzuk azt a jogalkotási javaslatot. Egyébként szakbizottságunk fog is ezzel foglalkozni a kiskorúakra, a kísérlet nélküli kiskorúakra vonatkozóan, és együtt kell fellépnünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Van-e olyan ö, tanulmány, amely azt mutatná ki, hogy ö, milyen ö, kárt ö, okozott a ö, migráció olyan országban, ö, ahol ö, va, beáramolnak a ö, dolgozók, és ahol a saját képzett dolgozóikat nem tudják emiatt alkalmazni. Például az angol egészségügyben így ö, volt nagy ö, költségek ö, ö, nagy költségek terhelik a képzőországokat, ezeket vissza kéne fizetniük azoknak, akik onnét elmennek a képzettség után. Azt is szeretném megkérdezni, hogy a menekült kérők milyen arányban jönnek olyan országból, például Irakból, Iránból, ahol a britek és ö, ö, Egyesült Királyságból és ö, Amerika ö, v, vezet háborút, ez az Irán ellen tervezett háborúra is vonatkozhat. A harmadik pont, az embereket esetleg nem emberként, hanem másként fogják fel. Köszönöm szépen. Államtitkár asszony, portugálul szeretném feltenni önnek a kérdésemet. Nos, a bevándorlásról, az legális bevándorlásról, illetve az integrációról beszélünk. Úgy gondolom, hogy itt ebben a parlamentben mindig különböző perspektívákról hallhatunk a bevándorlás vonatkozásában. Az álláspontok, a nézőpontok soha nem egységesek, amikor a bevándorlás politikáról van szó. Vannak, akik inkább az elnyomásra helyezik a hangsúlyt, vannak, akik liberálisabbak, vannak, akik inkább elzárkoznak. Én a nyitottabb, liberálisabb álláspont híve vagyok, és nem jelent számomra problémát ezt kijelenteni. Az európai civil társadalom nagy része azt hiszem, hogy egy zártabb vagy elzárkozóbb megközelítést kívánna előmozdítani. ami azt hiszem, hogy mindig túlsúlyban van a liberális nézőponthoz képest. Nyilván sokan, akik itt vagyunk, úgy gondoljuk, hogy az illegális bevándorlással szembeni küzdelem legjobb formája a következetes politikák megfogalmazása, ahogyan azt az államtitkárasszony is kifejtette. Egyértelmű, hogy nem gondolhatunk pusztán arra, hogy az illegális bevándorlás elnyomását helyezzük előtérbe, ahelyett, illetve anélkül, hogy a legális migrációt megfelelő mederbe tereljük. Ami pedig az integrációt illeti, egyetértek tisztelt barátom Diaz de Mera felvetésével két pont. Az integrációs politikák egy része európai vonatkozású, még akkor is, hogyha ezt nem így címkézzük. Itt gondolhatunk olyan politikákra, mint a diszkriminációmentesség, vagy egyéb politikák. Ezek azonban a demokrácia szempontjából döntő fontosságúak. Emlékeztetnék arra, amit Diaz de Mera kollega is mondott, itt nem pusztán a munkavállalásról, az egészségügyről, a lakatásról van szó, hanem a társadalomban való részvételről is. És ebben a tekintetben az európai intézmények szerepe döntő fontosságú lehet, már ami az integráció előmozdítását illeti. Hiszen ott lehetnek az élvonalban új európai vitákat vethetnek fel az integráció témájában, és éppen ezért a választójog, a bevándorlók részvétele a társadalmi életben, ezek nagyon fontos kérdések. A spanyol elnökség noha mandátumának végére érkezik, nagyon fontos partner lehet ebben a tekintetben. Az bevándorlók az integráció élvonalában kell, hogy álljanak, ugyanis részt kell, hogy vegyenek a társadalomban, elvégre adókat fizetnek, munkát vállalnak, és éppen ezért a választásokban is részt kellene venniük, választójogot kellene biztosítani számukra. Volna egy konkrét javaslatom is a menekültekkel kapcsolatosan. A menekültek a társadalom és a bevándorló közösségek között egy nagyon fontos érintkezési felületet jelentenek. Európa nagyon keveset tesz a menekültek letelepedése értekében. Az intézmények éppen ezért itt az ideje, hogy munkához lássanak. Szeretném tudni, hogy milyen kilátásokkal rendelkezünk most, hogy az Európai Parlament a menekültek letelepedésével kapcsolatban két joganyagot is elfogadott. Tehát mire törekszik a spanyol elnökség még az elnökség vége előtt, és hogyan kívánják megkönnyíteni a belga elnökség felé való átmenetet? Egy letelepedési egység létrehozása is fontos lehet, hiszen vannak Európában kezdeményezések e tekintetben, de nincsenek kellő humán erőforrások és kellő szakismeret sem, amelyáltal olyan egyszerű problémák is megoldhatók lennének, mint a különböző bürokratikus problémák és egyebek. Hiszen ezen folyamatok gyakran két hetet vesznek igénybe, két évet vesznek igénybe, holott két hét alatt is megoldhatóak lennének ezek a kérdések. Tehát szerintünk sokkal méltányosabb helyzetre volna szükség. Vannak kísérleti projektek is, amelyek előmozdíthatnák a menekültek beilleszkedését. Annak érdekében, hogy a legrégebben érkezett menekültek segíthessék az újonnan érkezettek beilleszkedését. Szeretném erre felhívni a figyelmüket, arra, hogy ezt a kísérleti projektet érdemes támogatni, ugyanis vannak települések, amelyek már végrehajtanak ilyenfajta projekteket, Spanyolországban is. Talán érdemes volna, hogyha egyéb települések is csatlakoznának ezen kísérleti projekthez. Köszönöm, ez lett volna minden. Köszönöm, Jakolino úr. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente, signora. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden kívánok hozzászólni. A ma információk között, amelyeket adott nekünk, és amelyek nagyon fontosak, szólt arról, hogy milyen a jövendő javaslat az idénymunkásokról. Ez nagyon érzékeny, kényes kérdés. Ez felveti a, az illegális immigráció kérdését. Ugyanis itt olyan foglalkoztatásról van szó, amelyek hát nem méltány, amely nem méltányos. Másom asszony arról szólt, hogy a tartózkodási engedélye a az idény munkásoknak kötendő egy tényleges munkalkalomhoz. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, hogy korábban nem tudtam ezt elmondani. Utána pedig hallgatni fogok, megígérem. És ez összefügg azzal, hogy hogyan bánunk a bevándorlókkal, és hogyan azokkal, akiket akiket becsempésznek, illetve milyen a kapcsolatunk a harmadik országokkal. Én gondolok itt észak-afrikai, nyugat-afrikai országokra milyen ö, jelentős akciót kezdeményezett ö, ez az elnökség, hogy világos legyen ezen országok számára, ö, hogy ö, tőlük származik a probléma, és az eredmény is az ő felelősségük. Ö, nem annyira periférikus ö, országokról van szó, ö, hanem azokról, ö, amelyek ö, még a Frontex ellenére is jelentős terhet rónak az országaira. Köszönöm. Beszkört asszony. Dankjewel, voorzitter. Ehm, ik wou graag eh, aan de minister... Köszönöm eh, szépen, eh, A miniszterre két, kérd... két kérdést szeretnék feltenni. Redding biztos biztos tegnap mondta, hogy a biztos olyan javaslatokon dolgozik, amelyek kapcsolatosak az alapkarta beli jogokkal. Ez nem csak a bizottság az alapkarta, hanem a parlamenti. Kérdésem a következő, a spanyol elnökségnek van-e javaslata azzal kapcsolatban, hogy a tanács hogyan járjon el? A második a víza liberalizációval kapcsolatos kérdés néhány hónappal ezelőtt sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehet liberalizálni a vízumot Törökországgal. Ez nagyon fontos üzletembereknek, diákoknak, stb. Ez együtt járhatna a visszafogadási egyezménnyel. Történne valami gyakorlati? Ez a kérdés. Rendben, akkor meghallgatnánk a válaszokat az elhangzott kérdésekre. Az államtitkár asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, akkor mindenek előtt arra a kérdésre szeretnék válaszolni, amelyet Raul Romévá képviselő tett fel, amely nem az elnökségi programhoz kötődik, de természetesen nagyon szívesen megosztom vele véleményemet ebben a kérdésben. Itt ugye arról van szó, hogy mit teszünk Spanyolországban, hiszen ezen a területen nincs, és azt hiszem, hogy nem is lehet egy európai álláspont. Pont ma délelőtt kerül megvitatásra Spanyolországban egy állásfoglalás tervezett egy frakció részéről, amely azt kéri, hogy lépjen életbe egy tilalom azon nőkre vonatkozóan, akik teljesen lefedik magukat. A szenátus egy alternatív javaslatot terjesztett elő, amit én támogatnék, és amely először is teljes mértékben elveti az ilyenfajta diszkrimináció bármely formáját, illetve az emberi méltóság a nők alapjogainak bármilyen fajta korlátozását elveti. És nyomatékosan megfogalmazza azt is, hogy az ilyen fajta viseletek, illetve gyakorlatok teljes mértékben nem kívánatosak. Ugyanakkor szerintem észszerűen kell ezt a kérdést megközelíteni. Először is együtt kell működni a muszlim közösségekkel, amelyek nagy része fenyegetve érzi magát, az ilyenfajta gyakorlatok miatt. Ezeket nem osztják, és ezek nem tartoznak a hagyományaik közé, főleg egy olyan országban, mint hazánk, ahol a muszlim közösség elsősorban Marokkóból származik. Marokkóban pedig az ilyenfajta viseletek egyáltalán nem minősülnek hagyományosnak. Tehát továbbra is együtt kell működnünk a muszlim közösségekkel, hogy ösztönözzük az integrációt, a békés egymás mellett élést, illetve a nemek közti egyenlőséget. Ebben a tekintetben tehát hangsúlyoznám ismételten, hogy mennyire fontos az emberek esélyegyenlőségét, illetve méltóságát tiszteletben tartani, és amit szintén rendkívül fontosnak tartok, engedjék meg, hogy megjegyezzem, aláhúzzam, hogy a jogrendünk milyen eszközöket helyez a kezünkbe. Ezek által ugyanis meg tudunk küzdeni bármilyen fajta helyzettel, amelyben a nők diszkriminációnak vannak kitéve. Spanyolországban az, esélyegyen, az esélyegyenlőségi törvénynek köszönhetően a büntető törvénykönyvbe is változtatásokat eszközöltünk. Ezáltal ugyanis büntethetővé válnak a kényszerítő helyzetek a nemek vonatkozásában. Tehát nagyon komoly erőfeszítést tettünk ezen a területen. És a törvényeink ugyanígy lehetővé teszik azt, hogy a lehető legmagasabb szinten védjük a személyek szabadságjogait és biztonságát. Nem arról van szó, hogy konkrét törvényeket kellene kidolgozni, hanem a hatóságoknak kell fellépniük a törvény védelme érdekében, hogy a biztonságot, és az emberek méltóságát védelemmel részesítsük, főleg ami a nőket illeti. És minden bizonyal nagy valószínűséggel ezt fogja ma jóvá hagyni a szenátus, és ezt én is támogatom. Ami pedig a konkrét kérdéseket, az elnökség munkájával kapcsolatos kérdéseket illeti, megpróbálok általánosságban választ adni ezen kérdésekre, ha pedig valamiről megfeledkeznék, akkor kérném az elnök urat, illetve önöket, hogy hívják fel erre a figyelmemet. Először is Diaz de Mera úr különböző dolgokról beszélt, például arról, hogy a kíséret nélküli kiskorúakra vonatkozó cselekvési terv mit tartalmaz. Ez egy javaslat tervezett, amelyet már a tanács, az igazságügyi, a ver és Igazságügyi Tanács elfogadott Luxemburgban néhány héttel ezelőtt. 32 konkrét intézkedést tartalmaz, amelyek arra három kosárra épülnek, amelyeket ugye említettem. 32 intézkedésről van szó, ugye a megelőzésre vonatkozóan, a harmadik országokkal való kapcsolatok terén, a bevált gyakorlatok egymással való megosztása is szerepel itt, de ez egy cselekvési terv. Egy cselekvési terv, amelyet már jóvá hagytunk, most pedig arra várunk, hogy ezen intézkedések konkrét fellépés formájában jelenjenek meg a tagállamok, illetve a bizottság szintjén. Ami a Frontexet illeti. Nem hiszem, hogy Kifejezetten az lenne a célunk, hogy új hatáskörökkel ruházzuk fel a Frontexet, amire természetesen szükség lesz majd adott esetben, hanem a Frontex operativitását kell növelnünk. A Frontex egyre inkább operatívá kell, hogy váljon, ami a határőrizetet illeti. Holnap azt hiszem, hogy ezt a vitát folytathatják majd belügyminiszterünkkel, Rubalcava úrral. Volna egy másik kérdés is, amelyet szeretnék érinteni. Az pedig az integrációra vonatkozik. Az Európai Unióról szóló szerződésben, ahogyan azt Tavares úr is kiemelte, van jogalap, amely alapján foglalkozhatunk az integrációt érintő kérdésekkel. Ezek már nem kormányközi politikák, hanem európai szintű politikák. Olyan politikákról van itt szó, amelyek mindenek előtt az Európai Unió hatáskörébe tartoznak. Minden esetre a Lisszaboni szerződés kellő jogalapot biztosít ahhoz, hogy az európai integrációs politikákat kezeljük. Ebben a tekintetben osztom Tavares úr hozzászólását, osztom véleményét, és úgy gondolom, hogy ezen jogalapból kiindulva folytathatjuk a munkát, mert a szerződés lehetővé teszi számunkra, hogy megnézzük, hogy mely gyakorlatok alapján sikerült az Unió egyes területein előrelépni, ezeket megosztatjuk egymással, és azt hiszem, hogy Morais úr is érintette ezt a kérdést. Az integráció kérdését be kell építenünk az Európai Unió szakpolitikáinak összességébe. Hangsúlyoztam a 2020-as stratégiát. Itt egy olyan területről van szó, amely különös hangsúlyt helyez a befogadás és az integráció politikájára az újonnan érkezett bevándorlókkal kapcsolatban. Ugyanakkor beszélünk arról is, hogy egy plurális társadalomban vannak személyek, akik évek óta érkeztek már az országba, és gyakran az adott állam állampolgársával is rendelkeznek. Tehát itt a befogadástól kezdve a diszkriminációmentességi politikákig terjed ez a politika. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy miniszteri szinten folyjon ez a munka, hogy igenis beszéljünk az integrációról, és konkrét intézkedéseket foganatosítsunk. Éppen ezért Szaragoszában konkrét intézkedésekről volt szó ezeket pedig az unió többi szakpolitikájába is be kell építenünk, mert ezen intézkedések a diszkrimináció mentességet előmozdíthatják a különböző közösségekben, és pozitívan hathatnak a bevándorlók helyzetére, egy összetartóbb társadalmat eredményezve. Ugyanígy azt hiszem, hogy azon aggályok, amelyeket Buzutil úr és Angelili asszony megfogalmaztak, ezek teljes mértékben érthetők. Jelentős munkát végeztünk az illegális bevándorlás elleni politikák tekintetében. Azt hiszem, Hogyha az elmúlt években volt valami, ami akadályozta az Európai Uniót, akkor az, az volt, hogy nem tudtunk előképpen előrelépni ezen politikákban, holott a bevándorlás tekintetében következetes politikák kidolgozására van szükség. És ezt láthatjuk akkor is, amikor itt a parlamentben olyan témákról beszélünk, amelyek már tíz évvel ezelőtt is problémát jelentettek, mint az ideiglenes munkavállalók helyzete. Gyorsabban kell tehát előrelépnünk, ez pedig pozitív mindenképpen. Az illegalitással, a jogellenes bevándorlással és munkavállással kapcsolatban következetesebb előrelépésre van szükségünk. Éppen ezért logikusnak tartom, hogy jelen pillanatban erre helyezzük a hangsúlyt, tehát arra, hogy ezt a közösségi jogi keretet létrehozzuk, mert enélkül rendkívül nehéz volna az illegális kérdésekkel szemben, az illegális helyzetekkel szemben felvenni a küzdelmet. Tiszteletben kell tartanunk természetesen a tagállamok hatáskörét is, hiszen ott is folyik már a vita, és a Lisszaboni szerződés konkrétan meghatározza egyébként a hatásköröket. Van még néhány dolog az ideiglenes munkavállással kapcsolatban, elhangzott egy olyan kérdés, amely azt vetette fel, hogy ezt ugye összekapcsoljuk-e a munkavállalással, az illegális bevándorlást. Nos, mi ezt a vitát még nem kezdtük el, ugyanis arra várunk, hogy a bizottság javaslat elkészüljön. Az irányelv szabályozni fogja az engedély kiadásának feltételeit, ami majd könnyít ezen a helyzeten, és arra számítunk, hogy ezáltal szabályozhatóvá válnak ezen munkavállalók eh, eh, jogai is. Gyakolino úr is úgy említette, hogy eh, az ilyen munkavállalók gyakran nagyon sérülékeny helyzetben vannak. Nálunk természetesen egy konkrét lehetőséggel, egy munkavállalási ajánlattal függ össze ez a fajta legális bevándorlás, amelyet az illetékes minisztérium szabályoz. És úgy gondolom, hogy ez kell, hogy legyen a motiváció, amely ezt az irányelvet szabályozza. Ugyanakkor szükségünk van mozgástérre is. Mert figyelembe kell vegyük az ideiglenes munkavállalással kapcsolatos konkrét igényeket, amikor is ugye szükség van egy adott munkavállalóra, és van egy adott munkahely, egy rendelkezésre álló üres munkahely. Tehát általában ugye kvóták alapján szabályozzuk ezt a kérdést, most azonban a bizottság is előterjeszt majd egy javaslatot, és reményeim szerint ezt a kirakót, ennek a, ennek a különböző elemeit akkor egy következetesebb keretbe tudjuk majd helyezni. És ugyanez vonatkozik az egységes engedélyre is. Nagyon örülök, hogy ezt már kollégánkról, Alejandro Szerkásztról nevezték el. Ugyanakkor remélem, hogy a Libe szakbizottság szintén részt vehet majd a részletek kidolgozásában. Úgy hiszem, hogy az irányelv Nos, mi komoly erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy megállapodás szülessen a tanácsban. Morális úr pedig ugye említette, hogy aggódik amiatt, hogy a Lébeszakbizottság szakbizottság aggályait is figyelembe veszik-e, illetve hogy mi lesz az irányelv hatája. Elmondhatom, hogy sikerült előrelépnünk, hogy úgy mondjam, a korlátozó jelleg most visszaszorult, tehát háttérbe szorult a korlátozási szándék már, ami az irányelv hatáját illeti. Erre a megállapodásra jutottunk a tanácsban, és reményeim szerint a belga elnökség majd ezen az úton haladhat tovább, az önökkel folytatandó vitában, és így remélhetőleg tető alá hozhatjuk ezt az irányelvet. Számunkra természetesen ez nagyon fontos, és lényegesen hozzájárulna egy ilyen következetes jogi keret létrehozásához az Európai Unióban. Ezáltal ugye szabályozhatnánk a bevándorlók érkezését, illetve a munkavállalást egyaránt hiszen a bevándorlók nagy többség egyben munkavállaló is. Ami pedig a, az értékelést illeti, a bizottságtól várjuk a kék kártyával kapcsolatos értékelést. Biztosak vagyunk abban, hogy hamarosan ez a kezünkben lesz. Ezt követően akkor elemezhetjük, hogy mi történt eddig, és hogyan működik maga a kék kártyarendszer. Ami pedig az ideiglenes munkavállalást illeti, az irányelvet, illetve a kék kártyát, amelyet Dutru kollega vetett fel, ha jól ejtem ki a nevét. Az egészségügyben dolgozók helyzete valóban egy komoly aggályt jelentett, és a tanácson belül meg is vitattuk ezt a kérdést. A kék kártya, illetve a bevándorlási politika egyéb kérdései pontosan erre térnek ki. Ez ugyanis egy nagyon fontos jelenség a jelenlegi században, ez a fajta körkörös jelleg. El kell érnünk ugyanis azt, hogy a bevándorlás egy pozitív folyamattá váljon, egy pozitív jelenségé, amely pozitívan hat azon országokra is, amelyekből származnak ezen bevándorlók, ugyanígy, mint a befogadó országokban, hiszen egy későbbi szakaszban a származási ország adott esetben célország is lehet a bevándorló számáról, számára ebben a körkörös folyamatban. A menekült ügyel kapcsolatban holnap majd még részletesen megvitathatják a vonatkozó kérdéseket Rubalkába úrral. Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy létezik egy máltai kísérleti projekt. Az igazság az, hogy a tagállamok nem voltunk a letelepedés kérdésében különösebben nagyvonalúak. Ugyanakkor eh, hazámban jóváhagytunk egy törvényt, és eh, az a szándékunk, hogy csatlakozunk a szolidáris eh, országokhoz a tekintetben, mert szerintünk ez egy komoly szükség, egy komoly igény az Európai Unióban, és egyben egy kötelezettség is a harmadik országok irányában, hiszen nem feledkezhetünk meg arról, hogy a harmadik országok azok, amelyeket a legnagyobb felelősség megilleti, hiszen onnan származik a menekültek nagy része. A konfliktus, konfliktuson átmenő országokra gondolok. Az északi és kelet-afrikai országokkal kapcsolatos viszonyaink, a bevándorlás származási országaival kapcsolatos viszonyrendszerünk a bevándorlási politika egyik alappillére. Ezen a területen az Európai Unió egy nagyon komoly többletértéket nyújthat, amikor is előmozdítja ezen országokkal a párbeszédet. Vasárnap és hétfőn Marokkóba utazom, és továbbra is foglalkozni fogunk ezen kérdésekkel, és az Európai Unió külpolitikája szempontjából ez továbbra is egy lényeges téma lesz, hiszen a származási országokkal meg kell osztanunk a felelősséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár asszony, köszönöm szépen az előadást, illetve a válaszokat is. Azt hiszem, hogy átfogóan válaszolt a különböző kérdésekre, illetve aggályokra, amelyeket megfogalmaztak a képviselők. Ha pedig további kérdések, illetve észrevételek nincsenek, akkor elbúcsúznánk az asszonytól, hogy folytassuk a napi rendet a terveknek megfelelően. se alegre. Gracias. Debería despedirme de estos señores, además. Muchas gracias y ha sido un placer. Köszönöm szépen még egyszer, és köszönöm azt a lehetőséget is, hogy itt lehettem, elbúcsúztam az elnök úrtól, és akkor önöktől is elbúcsúzni. Köszönöm. Venga.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 Queridos kollégás! Tisztelt kollégák! Hölgyeim és uraim! Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Folytatjuk. Ahogyan az lenni szokott, nagyon sok napirendi pontunk van még úgyhogy azt javaslom, hogy akkor folytassuk is. Az ötös napi rendi ponthoz érkeztünk. Az ötös napi rendi pont a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzéssel kapcsolatos. We having a vote here. Itt szavazás következik. A ö, én, ö, jelentésemről, mint a LIBA elnöke, a bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés a címe. Ez a 290-291 cikke az EU működési szerv szerződésének a komitológiai eljárással kapcsolatos ez. A Lisszaboni szerződés intézkedik erről. Egy jelentést fogalmaztam meg, ebben három módosító ezzel kapcsolatban három módosító született jelentéstevőként azt javaslom, hogy blogban szavazunk erről. A véleménytervezetet megkapták. Három módosító van, az egyik utal az Európai Alapjogi Kartára, a második az európai szabadságbiztonsági jogérvényes napoló térségre, és a harmadik pedig az előkészítő szövegek szükségességéről szól. A Az 1049 per 1-es rendelet intézkedik erről. Ketten jelentkeztek, miért szavazunk, Frutik úr? Az EPP nevében azt kérem, hogy ne blogban szavazzunk. Summer asszony. Elnök úr, lenne egy kérdésem. Kaptunk egy dokumentumot a tanácstól, egy jelentést a az elnökség barátaitól. Ez pontosan mit jelent? Can you repeat your question, please? Kérem, hogy a kérdését ismételje meg. Elnök úr, szeretném tudni, eh, hogy az elnökség barátainak csoportja pontosan mit fed. Most kaptunk egy dokumentumot eh, erről a szavazásról. Ez a miniszterek tanácsától származik. De azt látjuk az első eh, lapon, hogy ez a címlapon, hogy a az elnökség barátainak csoportjáról van szó. Ez pontosan mit fed? Summer, Mr. Summer, I've just been... Summer asszony, ö, most tette meg, hogy ez egy munkacsoport, amelyet alkotott a tanács ilyen néven már ideje dolgozik, csak most tudtam meg, hogy van ilyen nevű munkacsoport. Igen, van ilyen, Néha az is megtörténik, hogy az elnökségek vannak barátai. Michel úr, szót kér, Kirkop. Nagyon jó, elnök úr, hogyha az elnökség baráti kört alakít, létre kéne hozni az Európai Parlament elnökének baráti körét is. Nos, szerintem szavazzunk, mint ahogy javasolta Bozotil úr. Külön szavazás lesz. Mindenkinek megvan az elektronikus kártyája. mindannyian rendelkezünk ezzel, akkor lássuk. Próbaszavazás. Ez egy próbaszavazás. szavazás Megnyitom a szavazást. Nem? we open. Most megnyitom a szavazást, hogy működik-e vagy sem. Lezárom. Okay. Igen, működik. Then Akkor szavazunk az első módosítóról. Nem? Hármas. Was it testable? Yeah, yes, now we're voting an amendment vote. Amendment number one, okay. Eh? Now, now we go for a real vote, okay? Akkor most tényleges szavazás lesz a eh, három módosítóról. Nos, az első módosító. The first amendment is well, the first Chairman, amendment one. Az első módosító egy preambulumból bekezdéssel kapcsolatos, most pedig a többi van szó. A kettes hármassal kellene kezdeni, és az első lenne az utolsó. Jó, akkor az első szavazás következik. The vote is closed. Lezárom. It's closed. Okay. Okay. Now it's 41. 41 mellette kettő ellene módosító elfogadva. Második szavazás, bármi legyen is az. Hármas módosító, megnyitom. is Rendben, lezárom. 25 mellette, egy ellene 18 ellen elfogadva. Most pedig a preambulum bekezdésről első módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41 mellette, 2 ellene. Elfogadva. Köszönöm. Ezzel vége is. Zárószavazás. Megnyitom. Lezárom. Nem? Még nem? One missing. Egy hiányzik. Most 41 mellette, kettő ellene elfogadva. Adapted. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most akkor áttérünk a hatos pontra az EU és Japán közötti megállapodás a büntetőügyekben nyújtott kölcsönös jogsevéről. Itt megállapodás van, és ez az alapja a jövendő együttműködésnek az EU, a tagállamok és Japán között a 2018-as cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek úgy lehet ezt véglegesíteni, ezt a megállapodást, hogy az Európai Parlament is rábólint. Most megadom a szót a az előadónak, Salvatore Colinónak, hogy mutassa be a jelentését, és hogyha nincsen ellenvetés, mivel nincsen módosító, amit benyújtottak volna, azonnal szavazhatunk is. Giacolino úr, igen, köszönöm szépen. Olyan megállapodásról van szó, az, ez első lenne az EU és Japán között. Ez történelmi lehetne ezért. Ez a folyamat 2009. februárjában indult, amikor a tanács engedélyezte, hogy tárgyalás induljon megállapodás céljából, amelyet 2009. november 30-án ratifikáltak is. Ez a szöveg pontosítja a, az igazságügyi együttműködést az EU és Japán között, és amely mindenfajta véd elemet tartalmaz azon személyek pers perspektívájában, akiket nem fed más megállapodás, amelyet az EU kötött. Nagyon fontos itt a fordítás. Biztosítani kell az egyenlőséget, a ö, különböző lehetőségek között. Több ö, ö, más eljárás is szerepel itt, mint a videokonferencia, dokumentumok megküldése, bank egyenlegek megküldése, tehát bizonyítékoké, amelyek szükségesek az eljáráshoz. Az elutasít az együttműködés elutasításának indokait világosan pontosítják és figyelembe veszik a közrend fenntartásának és a biztonságnak a szempontjait is. A bankszámlákról való információk, illetve más bizonyítékok úgy ö, szerepelnek, mint ö, a ö, büntetőügyek ö, fontos lemei. A megállapodás úgy hajtható végre, ahogy a tagállamok kívánják. Japán az egyik legfontosabb gazdasági hatalom a világon. Ez a megállapodás pozitív megítélés tárgya a japán hatóságok részéről, és az európai hatóságok részéről is, mert megfelelő védelmi szintet biztosít. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak az együttműködésért, azért, mert rendelkezésre állt. Ez a szöveg szerintem semmilyen problematikus elemet nem mutat föl. A szöveg elég világos, könnyű olvasni, a cikkek könnyen érthetők, és ez is számít, amikor alkalmazni kell. Köszönöm szépen, Jakolina úr, nincsen módosító, nincsen ellenvetés, senki nem kér szót, ha jól látom, akkor azonnal lehet szavazni. Tessék, elnök úr. Azt mondta, hogy nincs ellenvetés, ezért szeretnék egyet bejelenteni, hogyha szabad. E, a Lisszaboni szerződés értelmében az Európai e, Unió e, köthet szerződéseket. Ez teljesen törvényellenes, mint az, mivel az európai polgárok nem veszettek részt népszavazáson a Lisszaboni szerződés gyakorlatilag 99%, 99%-ban megegyezik az alkotmánya, amelyet háromszor elutasítottak. Az Európai Unió ezért nem köthet szerződéseket. Ez teljesen törvény ellenes, ezt szeretném jegyzőkém számára elmondani. Mr. Button, you made your point. Beten úr elmondta a véleményét, de ettől folytatjuk a szavazást a Lisszaboni szerződés értelmében, amely hatályban van, és kötelező érvényű az egész Európai Unió számára. És amely lehetővé tesz, hogy nemzetközi szerződéseket kössön az EU ö, a ö, nemzetközi ö, közösség más államaival. Örüljünk annak, hogy az EU Japánnal ilyen fontos témában, mint a büntetőügyi ö, jogsemély, jogsegély, jogsegély tud megállapodást kötni egyetlen része lesz a szavazásnak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 39 mellette, két szavazat ellene, tehát elfogadva. Köszönöm szépen a munkáját, Giacolino úr. Záró szavazás. Záró szavazás. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Ugyanaz az eredmény elfogadva megvan. Most pedig áttérünk a hetes pontra. A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű informatikai rendszerek üzemeltetési igazat végző üzőtség. Előadó Koejo úr a ö, tárgya. Kérem szépen, kérem, Tisztelt képviselők, a teremben kérem, maradjanak csendben, hogy tudjuk folytatni a munkát. A ö, célja a jelentéstevezet megvitatása és az Európai Parlament jogi szolgálata vélemények ismertetése a módosítások előterjesztésének határidőről szóló határozat. A következő percekben Coelho úr bemutatja a jelentés tervezetét. A szabadságon, biztonságon, jogérvényesre alapuló térség nagyméretű IT rendszerének üzemeltetési igazgatás végző ügynökség létrehozásáról. Az Európai Parlament Jogi Szolgálata képviselői fognak foglalkozni, a, fognak válaszolni a feltendő kérdésére. A jogi szolgálat úrtól megkérdezték, hogy az ügynökség felállítása ennek az alapja egy vagy több jogi eszköz legyen, figyelembe véve, hogy egyes tagállamok nem vesznek részt az illető informatikai rendszerekben. A ö, spanyol elnökség ö, szintén kommentálni fogja ezt az aspektust. Ö, megadjuk a ö, szót a bizottság képviselőinek, ö, hogyha szót kérnek, valamint más kollégák, kollégáknak, akik részt kívánnak venni a vitában. Koelyó úr, öné a szó. Elnök úr, probléma van komoly jogi probléma van, ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és a ö, ö, folyik az ülés ö, a jogi szolgálattal ö, valamint az Egyesült Királysággal és Írországgal. Most fejeződik be ez az ülés, 11-11-kor kellett volna kezdenünk ennek a témának a megtárgyalását. Kérem, várjuk meg őket, különben nem tudnak válaszolni a kérdésekre, megjegyzésekre. Igen, figyelembe vesszük a javaslatát, hogy halasszuk el a vitát erről a napirendi pontról, akkor egy pillanat, mi is a helyzet. Azt javaslom, hogy halasszuk, függeszük fel az ülés 15 percre, és akkor folytatjuk a munkát egy negyed óra múlva. Köszönöm.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

Dear colleagues, uh, I think it's time to continue our... Tisztelt kollégák, azt hiszem itt az ideje, hogy folytassuk az ülésünket. Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. We have uh, on the point seven on the agenda hetes napi rendi pontnál tartunk, a szab, szabadságon, biztonságon és jogérvényesülésen alapuló térség nagyméretű informatikai rendszereinek üzemeltetési kérdéseié. Első hozzászóló Carlos Coelho, aki ismerteti a jelentéstervezetet. tervezetet majd a jogi szolgálat képviselőjét fogjuk meghallgatni a feltett kérdésekkel kapcsolatban, tehát az, amit feltettünk, hogy ez a számítástechnikai ügynökség a SZISZ, a VISZ és az Eurodák szempontjából egy vagy több részre kell, hogy tagolódjon, majd a spanyol elnökséget hallgatjuk meg ezzel a kérdéssel, ről, és utána pedig a bizottság kap szót, amennyiben kívánnak hozzászólni. Ezt követően pedig megnyitjuk a vitát a jelentés tervezetről, tehát Coelho úr, öné a szó. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Két különböző kérdésről van szó ezen ügynökséggel kapcsolatban. Van egy jogi probléma és egy tartalmi probléma. Szerintem a vitát is ketté kell bontani, mert egyébként nagyon nehéz lenne a különböző részletekkel is foglalkozni. Azt javaslom, önöknek, hogy most azonnal adjon szót a parlament jogi szolgálatának, és hallgassuk meg a tanács válaszát, és ha a bizottság is kíván szólni, akkor őket is. Miért? Azért, mert bizonyos kétségeink vannak azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság egyetlen egy kezdeményezést kíván benyújtani. Mi egy ügynökségről beszélünk, amely különböző rendszereket fog üzemeltetni, és e, különböző tagállamoknak a részvétele ezekben különböző szintű. Például az Egyesült Királyság nem vesz részt a vízben, a szízben pedig csak részlegesen, nagyon kis részben. Eh, viszont az Eurodagban teljes mértékben részt vesz. Tehát változó geometriájú kérdésnek nevezhetjük ezt, és hatalmas, óriási jogi eh, probléma van ez kezdeményezések elfogadásával kapcsolatban. Ezért javaslom, hogy először foglalkozunk a jogi problémákkal, hallgassuk meg a parlament jogi szolgálatát, a tanácsot, eh, és ha kívánja a bizottságot, ezt követően pedig jelentésem ö, tartalmi részét ismertetem. Elnök, köszönöm szépen, Kajó úr. Akkor kérjük a jogi szolgálatunk képviselőjét, hogy próbáljon meg válaszolni a már fe, korábban feltett kérdésekre. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy ismertethetem a jogi szolgálatnak a véleményét a bizottsági javaslatról kapcsolatban. Ez az ügynökség három különböző számítástechnikai rendszert üzemeltetne, a SIS-2-t, a WISZ-t és az Erodákot ahogy ezt említették, a, ezeknek az eszközöknek a jogi keretei bonyolult, mert nem minden tagállam vesz részt valamennyi ö, számítástechnikai rendszerben, illetve azon belül sem minden területével. Egyesült Királyság és Írország 100%-osan részt vesz az Eurodákba, ami nem a Schengen vívmányokra épül, részben vesz részt a SZIS-2-ben, a vízben és ezek viszont a Schengeni vívmányokhoz kapcsolódnak. Azt kérdezték az jogi szolgálattól, hogy egy vagy több jogi eszközre kell, hogy épüljön az ügynökség. A háttérben meghúzódó kérdés az Európai Bíróságnak a véleménye, amikor a tanács nem engedte meg, hogy részt vegyen az Egyesült Királyság a Frontexot létrehozó irányelv vitájában, rendeletnek a részvásában és a, nem, az Egyesült Királyság ezért a bírósághoz fordult, és a bíróság úgy döntött, hogy a tagállam nem vehet részt egy olyan ö, intézkedés kidolgozásába, ami a Schengeni ö, ö, szabályokra épül, amennyiben nem fogadja el a Schengeni ö, vívmányokat. Javaslatában a bizottság különböző elemeket épített be, amik foglalkoznak Írország és az Egyesült Királyság részleges részvételével. Például a 24-es preambulum azt mondja, hogy az Egyesült Királyság nem vesz részt ebbe, következésképpen az Egyesült Királyság éppen részt vesz az opciós részbe. Ugyanez a probléma Írországgal ellentmondásos ez, mert vagy az van, hogy részt vesznek az egész rendeletnek az elfogadásában, vagy nem. Ha részt vehetnek a rendelet elfogadásában, akkor a részt fognak venni olyan intézkedések létrehozásában, amelyeknek az alapját nem fogadták el. És itt és ez problémát, jogbizonytalanságot fog okozni. Hogy a parlament ezt helyesnek tartja-e, és tisztázni kell egyes királyság és Írország részvételét. Az a kérdés, hogy részt vesznek-e, majd ez továbbra is kérdéses megoldás, ami nem okozna jogi problémát, az az lenne, hogyha különböző instrumentumokat fogadnánk el. Azonban ez egy politikai mérlegelés kérdése. A tanács egy más megoldást javasol, de ezt majd a tanácsra hagyom, hogy mondják el. Thank you. Well then, let's... Uh, Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most hallgassuk meg a spanyol elnökséget. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan azt a jogi szolgálat hozzászólásából kivehették, ez nem egy egyszerű téma, és számos alkalommal üléseztünk, és a tanácsnak is jócskán fejtörést okozott ez a kérdés. Gyakorlatilag azért jöttünk késéssel erre az ülésre is, mert a soron következő elnökséggel, az érintett tagállamokkal és a jogi szolgálattal üléseztünk. Nem akarom untatni önöket, mert a jogi kérdésekben azt hiszem nem én vagyok a legilletékesebb hozzászóló, úgyhogy azt kérném, azt javasolnám, hogy az esetleges megoldás ismertetését ezt a főtitkárság jogi szolgálatának képviselője ismertesse, aki itt van velünk. Thank you, um, and good, good morning to everybody. Köszöntök mindenkit, és köszönöm ezt a lehetőséget is, hogy kifejtsem önök előtt azt a megoldást, amelyet a tanácsban megfontoltunk, illetve találtunk. Alapjában véve egyetértünk az Európai Parlament véleményével abban a tekintetben, hogy vannak bizonyos bonyodalmak, ami az Egyesült Királyság és Írország eh, részvételét illeti az információtechnológiás rendszerek ügynökségével kapcsolatosan, ahogyan azt a jogi szolgálat már kifejtette. Ugyanígy megfontoltuk annak a lehetőségét is, hogy felbontsuk a javaslatot, de arra következtetésre jutottunk, hogy nagyon nehéz több részre bontani a javaslatot. Különböző okokból kifolyólag, többek között gyakorlati megfontolásból is. De ahogyan ezt a parlament jogi szolgálata már kifejtette, végeredményben itt valójában egy politikai választásról van szó. Megfontoltuk azt, hogy milyen megoldást találhatnánk anélkül, hogy felbontsuk ezt a javaslatot, és a következő következtetésre jutottunk. Ez a Schengeni vívmányokkal kapcsolatos jegyzőkönyv negyedik cikkére épül. A jegyzőkönyv négyes cikke értelmében az Egyesült Királyság és Írország bármikor kérhetik részvételüket a Schengeni vívmányok egyes vagy összes rendelkezéseiben. Tehát, hogyha figyelembe vesszük az ügynökséggel kapcsolatos javaslatot, akkor úgy gondoljuk, hogy ez lehetséges lenne, mert valóban egy nagyon konkrét esetről van szó. Az Egyesült Királyság és Írország vagy részt vesznek az összes elemben, vagy csak ezek egy részében, de mi úgy gondoljuk, hogy a problémára a megoldás az lehet, hogy az Egyesült Királyság, illetve Írország kérik részvételüket a javaslat elfogadásában a négyes cikk alapján, és a tanács dönt erről a kérésről, méghozzá a tagok egyöntetű véleményével. Hogy ezt egyértelműben kifejtsem, itt egy tanácsi döntés születne, amely hasonlít a 2003-as, 2003 per 65-ös határozathoz, amelynek esetében az Egyesült Királyság szintén kérte, hogy a Schengeni vimányok egy részében részt vegyen, a tanács pedig az Egyesült Királyságnak és Írországnak megadta ezt a részvételi engedélyt. Tehát gyakorlatilag ugyanezen megoldáshoz folyamodnánk, és ezzel a megoldással azt érnénk el, hogy az Egyesült Királyság és Írország részt vehetnének az ügynökségre vonatkozó javaslat egészének elfogadásában, tehát beleértve azon részeket is, amelyeket nem fogadtak el. Már tájékoztattuk az Egyesült Királyságot és Írországot erről a megoldásról, és egészen eddig pozitívan viszonyultak a javaslathoz. Az Egyesült Királyság azt nyilatkozta, hogy ezt a kérést benyújtja majd a tanácshoz, arra vonatkozóan, hogy részt vegyen a rendelet egészének elfogadásában. Eddig Írország még nem tette meg ezt a lépést, hanem fontolja, fontolgatja a kérést. Miután megkaptuk vagy egyik, vagy mindkét ország kérését, a tanács döntést hoz arról, hogy engedélyezi a részvételüket a javaslat elfogadásában. Véleményünk szerint ez egy jogilag megalapozott megoldást szolgáltatna, anélkül, hogy szükség lenne a javaslat feldarabolására. Tehát az ügynökség létrehozása akkor változatlan maradna, a preambulum bekezdéseket kiigazítanánk az új megoldást, de elkerülhetnénk ezt a jogi problémát, ami ugye az, a bíróság joggyakorlatából ered. Köszönöm szépen. Akkor most kérdezem a bizottság képviselőjét, hogy szeretne hozzászólni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan eset, ahol mindenki egyetért, egyetért az alap dolgokban, ugyanakkor mégis különböző megoldásokkal kívánjuk ezeket megoldani ugyanúgy, hogy a parlament jogi szolgálatának véleménye és a tanács jogi szolgálata és a bizottság is felismerte, hogy ez egy nagyon bonyolult helyzet, egy változó geometriájú ügy, és a bizottság nyilván nem tagadja ezeket a nehézségeket. Ugyanakkor vannak hibrid megoldások, volt már ilyen, amikor ilyen változó geometriai ügyek voltak. Ezért úgy gondolja a bizottság, hogyha az összes elemet megvizsgáljuk, hogy egyetlen szöveget fenntartani a szükséges tisztázásokkal és pontosításokkal, a különböző részvétel a tagállamok részéről és azokban a részekben, amelyek ebben a hibrid konstrukcióban megvannak, mégiscsak jobb, hogyha egyetlen okmány lenne. Miért? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy az okmánynak a feldarabolása az nem eredményezne jobb szabályozást, ezt már valamennyien láttuk korábban, és egy kicsit ellenébe megy annak is, amit szeretnénk elérni a Lisszaboni szerződéssel, illetve a módosításokkal és az egész jogi környezet átszabásával. Ugyanakkor tartalmi rész tekintve ugyancsak meg kell néznünk nagyon pragmatikusan, hogy mit eredményezne annak az okmánynak a feldarabolása. Akkor is hibrid konstrukció lenne, mert vannak tények, a bonyolultabb része ennek éppen ez a változó jelleg. Tehát, hogyha például leválasztanánk az erodokot vagy a vízt, ahol egyértelmű a részvétele egy a tagállamoknak, a SZISZ 2 az, ahol világosabban megjelenik ez a változó geometria. Ha, tehát ha feldaraboljuk, akkor sem foglalkozunk teljes mértékben a problémával, tehát a hibrid konstrukciója az marad, és ugyanakkor még ráadásul különböző jogi okmányok lennének, amiket még nehezebb kezelni. Úgy gondoljuk, hogy ami a bizottság álláspontját támogatja az egyetlen okmány, egy eh, okmányt, hogy azt kérném önöktől, hogy a 24-25-ös preambulum bekezdést gondosan olvassák ismételten el, nem csak azért, mert a jogi szolgálat is ezt mondta, hanem azért, mert ott kimondjuk, hogy eh, a VISZ, illetve az Egyesült Királyság és Írország nem fog részt venni a az elfogadásában, de ö, itt meg, ö, meghatározzuk azt, hogy ez, az, ezek a jogi szövegek hogyan alkalmazandóak Írország és az Egyesült Királyság esetében, illetve hogy a részvételők ö, milyen mértékben ö, ö, valósul meg. És kétségtelen, hogy itt még egyértelmű megfogalmazást is nagyon szívesen vennénk, ami még tovább egyszerűsíteni, vagy tisztázna dolgokat. Aztán itt azt is meg kell mondani, hogy Dánia, Egyesült Királyság, Írország ugyanakkor a finanszírozásában az ügynökségnek ugyanúgy részt vesz, mint a többi tagállam tehát eh, egy, bizonyos mértékig egyes részeiben a rendszereknek részt vesz, és miután ez az ügynökség kezeli ezt, ezért eh, eh, még akkor is, hogyha a preambulumban elmondtuk, hogy a szavazásban is részt kellene, hogy vehessenek, illetve hogyha majd az ügynökség elkezdi ezeket a működtetni. De feljegyeztük azt a megoldást is, amit a tanácsjogi szolgálata vázolt fel. Szerintünk ebből a komplex helyzetből egy életképes megoldást kell valahogy kidolgoznunk. Mindig vannak friss hírek Egyesült Királyság Írországgal kapcsolatban. Meg fogjuk vizsgálni, hogy ezek a lehetőségek mennyire stabilizálódnak, és természetesen megpróbálunk a parlamenttel és a tanácssal együtt megfelelő megoldást találni. Elnök, köszönöm szépen. És akkor most Carlos, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jogi szolgálatunknak a világos véleményért. És nagyon örülök, hogy a tanácsban úgy tűnik, hogy találtak egy problémát a jogi, egy megoldást a jogi problémára, és úgy tudják ezt kezelni, ahogy az Egyesült Királyság kérte, és akkor ezek a jelentést meg tudjuk beszélni és létrehozni az ügynökséget. Van egy javasolt ütemterv, azaz július 12-e kellene, hogy a határideje a módosítók benyújtásának, az én jelentésem már valamennyi nyelven rendelkezésre áll, és hogyha kívánják, akkor szeretném hangsúlyozni három dolgot. Először is, miért van szükség egy ügynökségre? Azért van szükség egy ügynökségre, mert nincs más lehetséges megoldás, és a parlament maga már kérdel, kérelmezte ezt korábban hivatalosan. Úgy gondoljuk, hogy ez a kompetencia, ez nem kerülhet az Európai Bizottsághoz, és egyébként az Európai Bizottság maga is azt mondta, hogy nincsenek meg a, sem az eszközeik, sem az akaratuk arra, hogy ezt üzemeltessék a, a parlament nem tud demokratikus ellenőrzést gyakorolni, és nem tudja úgy kialakítani az ügynökséget, hogyha mint egy európai ügynökség esetében. Tehát az európai ügynökség létrehozása a legjobb megoldás. A másik pedig az új rendszereket, ha megnézzük, akkor úgy vélem, hogyha az ügynökség felelős lesz új rendszerekért, akkor ezeket az új rendszereket jogi úton kell megoldani, jogi eszközzel, együttes döntéssel, tanács és a parlament között, és e, ezt világosan meg kell fogalmazni a szövegben is. Harmadik dolog, szerintem tisztázni kell hogy mi a célja és mik a feladatai ennek az ügynökségnek. És ezzel kapcsolatban néhány módosítót is készítettem. Ezt követi a negyedik, a kísérleti projekt. Bölcs dolog lenne, hogyha lefektetnénk a szabályokat, hogy a az ügynökség felelőssége de facto ne bővülhessen, tehát a hatásköre ne bővülhessen. Erre szolgál egyébként a a kísérleti projekt. Erre is készítettem módosítókat hogy hol legyen az ügynökség, a székhelye, ez az ötödik dolog. Van Észtországból egy javaslat is Franciaországból. Ahogy ezt jelenleg látjuk jogilag, a parlamentnek joga van a döntésben ugyanolyan szinten részt venni, mint a tanács, mert együtt eljárásban vagyunk. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy van egy hagyomány, hogy a tanácsban szokott ez meg, ő, meghozni ezt a megoldást hogyha a tanács jó megoldást javasol, akkor nincs értelme ezzel szembeszállni. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy kellene bizonyos paramétereket, feltételeket megfogalmazni, amik a ö, megoldás ö, kialakításához kell, hogy figyelembevételre kerüljenek. Ezért kapcsolatban is javasoltam néhány módosítót, és egyes esetekben egy kicsit jobban megfogalmazni ezeket a feltételeket. Hatodik pont, és már majdnem a végénél vagyok, ez a kommunikációs infrastruktúra. Nem vagyok ellene a gondolatnak, hogy adott esetben kiszervezzünk, outsourcingoljunk, de feltételeket kell megfogalmazni annak érdekében, hogy milyen módon lehet kiszervezni feladatokat, milyen feltételek mellett. Ezzel kapcsolatban is készítettem módosítókat. Hetedik pont az igazgató tanácsnak a tagjai és a szavazati jog mindenki eh, látja nyilván, hogy különböző típusú szavazati jogok vannak a különböző rendszerekben. Ha egy országot nem kötelez egy jogi eszköz, akkor nem szabad, hogy például bizalmas információhoz hozzájuthasson, hogy részt vegyen a vitákban és bizonyos döntésekben. Tehát a részvételi és a szavazati jognak illeszkednie kell ahhoz, hogy az adott rendszerben milyen mértékben vesz részt egy-egy tagállam. Úgy gondoljuk valójában, hogy az elnök személye, e, az ügynökség elnökének személyét azon közül kell kiválasztani, a, a, akit azok a tagállamok válasz neveznek meg, amelyek valamennyi, rendsz, valamennyi rendszerben teljes mértékben részt vesznek. Nem lehet itt olyan tagállam, amelyik csak részben vesz részt valamelyik rendszerben. Végezetül adatvédelem és demokratikus ellenőrzés. Több módosítót javasoltam annak érdekében, hogy az adatvédelem szintje javuljon, csak úgy, mint a demokratikus ellenőrzés. És a kollégák segítségére van szükségem ahhoz, hogy jobb módosítókat tudjak még készíteni július 12-éig, és így a bizottság megvitathassa ezt, majd pedig szavazhasson szeptemberben a nyári szünet után. Elnök asszony, köszönöm, jó, rendkívül világos volt, és akkor most rátérhetünk a vitára. Ketten kértek szót a kollégák közül, Albrecht úr, majd pedig Latford báronő. Még más kíván szólni? Akkor Albrecht úr következik. Köszönöm, szépen köszönöm a jelentést, nagyra értékelem ezeket a jó módosítókat, ha bár kritikus vagyok a centralizált infrastruktúrával szemben az adatbázis esetében, főleg az adatvédelem miatt, Szeretnék rámutatni, hogy a pozitív intézkedések az interoperabilitás ellen az adatbázisok között nagyon fontos a parlament számára. Legyen világos, hogy a jövőben is az lesz a parlament számára. Ehhez ragaszkodunk, nem arról van szó, hogy nincsen alternatíva, nem tudjuk az infrastruktúrát megvalósítani, és aztán a következő körben úgy döntünk, hogy ezt megnyitjuk az interoperabilitás előtt. Nem, nem akarjuk ezt az adatvédelmi elveink miatt, mert nem látjuk, mert látjuk a veszélyeit annak, hogy az adatbázisokat kombináljuk. Ezeket különböző célokra, más célokra hozták létre, és nem szeretnénk, hogyha ezek összekapcsolhatók lennének. Ez nagyon fontos az én szempontomból, hogyha nem kapunk világos intézkedést itt, akkor nagyon nehéz számomra és az Európai Parlament számára elfogadni az adatbázisok kombinálását. Ez az egyik fontos szempont a szakbizottságban. Köszönöm szépen, Lászford asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen Egyet értek eh, Albrecht eh, úrral, és ö, eh, tudom, hogy ö, mindig ö, Kajó ö, úr is ezt az álláspontot ö, képviselő, hogy a közös ügynökség egyáltalán nem azt jelenti, hogy az adatbázisokat kombináljuk, vagy hogy interoperabilitás ellen. Ez egy teljesen másik kérdés ezek külön egységek, és semmi ok nincs arra, hogy a kínai falat lebontsuk az adatbázisok között. Nagyon bízom a kajor munkában ezen a területen hosszú tapasztalattal bír, főleg a sziszel kapcsolatban, de általában az EU adatbázisok kezelésében, és hogy milyen szigorú szabályok kellenek a megfelelő adatvédelemhez, illetve tiszteletben kell tartani a törvényt ezen a területen is. Őszintén nem tudtam elolvasni a tanács és a bizottság jogi szolgálatának véleményét, mert hát későn kaptam meg a dokumentumokat, de hogyha jól értettem Kojórat, akkor készen áll megfontolni, hogy milyen jogi következtetések jönnek ki ebből a dialógusból. Teljesen igaza van nem engedhető meg, hogy a résztvevő országok a jogi intézkedéseken átlépjenek a döntéshozatalban, illetve a hozzáférésben a SZISZ adatokhoz. illetve az Európában nem szereplő adatokhoz. az, hogy kormányzó párban vagy ellenzéki párban politizálok, nem változtat azon, hogy a törvények betartását kérem. Ne legyen a Schengeni vívmányokkal kapcsolatos ügy, ne kerüljön az EU bíróság elé, hiszen hosszú, amíg, hosszú idő, amíg ítélet születik. Semmi probléma nincs azzal, hogy Egyesült Királyság megpróbálja a határokat megtalálni. Teljesen támogatom ezt. De azt is támogatom, amit a bizottság mond, a világosak remélem elérhető a globális megközelítésben. Különböző szabályok szükségesek, ezek legyenek világosak, tiszták. A ö, normál olvasót ö, nem szabad ö, megkavarják Tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében egy területen egy jogi eszköz szükséges. Legyen nagyon pontos, hogy mi tartandó be. a jelentéstevő szavaiból számomra az derül ki, hogy a pontosság és a globális megközelítés kombinálható. És így elérhető az, hogy a részt nem vevők számára korlátok legyenek a Schengeni vívmányok területén. Ezek Dánia, az Egyesült, Írország, Egyesült Királyság, Írország helyzete még évekig talán különös lesz. Köszönöm szépen. Most pedig az elnökség felé fordulok, hogy kívánnak-e szót, kívánnak-e reagálni ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, mindezt azt szeretném megjegyezni, hogy a spanyol elnökség számára miután hat hónapon keresztül jól vagy rosszul irányítottuk a munkálatokat ezen dossziéval kapcsolatban. Egy nagy öröm az, hogy az álláspontok most kezdenek kikristályosodni a dokumentumban. A tanácsi munkacsoportok ugye hosszú ideig foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel, próbálták az álláspontokat egymáshoz közelíteni, illetve a parlamenti jelentéshez. Igazából semmilyen aspektusra nem szeretnék kitérni konkrétan. Koelgyó úr ugyanis ezeket kitűnően ismertette. Gyakorlatilag a legfontosabb pontok, amelyekkel a tanács is foglalkozott, és amelyek esetében vagy többségi vélemény alakult ki, vagy pedig elismertük azt, hogy mennyire bonyolult kérdések, és emiatt politikai szintre emelkednek. Nos, az előadó véleménye nagy segítség lesz, hogy a tanácsban is majd meg tudjuk oldani a problémákat. Annyit szeretnék mondani a két parlamenti képviselőknek, akik részt vettek ebben a vitában, hogy a spanyol elnökség, illetve a tanács részéről biztosíthatom őket arról, hogy az ügynökség létrehozásával kapcsolatban senki sem arra törekszik, hogy a különböző információs rendszerek jogalapját sértsük. Tehát amit itt szabályozni kell, a hozzáférési feltételeket és egyebeket, itt kitartunk amellett, ami már hatályban van, illetve a kísérleti projektek mellett. A feltétel, amelynek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy új rendszer létrejöjjön az ügynökségnél. Ez egy olyan jogi szöveg, egy olyan jogalap, amelynek kérdésében a parlament és a tanács kell, hogy megállapodjon, és ez minden egyes cikkre vonatkozik, ez nagyon egyértelművé vált a tanácson belül a munkacsoport üléseken is. Tehát ez egy olyan fajta biztosíték, amelyet a spanyol elnökség részéről nyújthatunk itt ennek a bizottságnak. Köszönöm, elnök asszony! Thank you. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság következik. Uh, thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy újra szót kaphatok. Először is azzal kezdeném, hogy nagyon köszönöm az előadónak a jelentést, és ennek a konstruktív munkát, amelyet végzett. Ha megnézzük a módosítókat, a döntő többségüket a bizottság elfogadhatónak tartja, vagy jelenlegi formájában, vagy kisebb változással. Csak egy példát vennék. Nagyon üdvöz, melegen üdvözöljük azokat a javaslatokat, amelyek a az ügyvezető elnök kinevezésével kapcsolatosak. Úgy gondoljuk, hogy a szöveget ezek megerősítik. Ez az általános megjegyzésünk van néhány kérdés azonban, ahol agályaink vannak a megfogalmazással kapcsolatban, ami szerepel a jelentésben, és ezekkel megpróbálok nagyon röviden foglalkozni most. Először is a kommunikációs infrastruktúra ö, nagyobb láthatóságot viszont ez jó dolog, ez a rendszer irányításának kérdése a szövegben ezt specifikusan meg is kell jelenjék. Ez megerősíti, világosá teszi, hogy mi az ügynökség feladata. Azonban itt utalnék a 11-es módosítóra, úgy gondoljuk, hogy a részletes feltételek, amelyek szerepelnek a módosítóban, túlmennek a szükségesen Miért mondom ezt? Azért, mert a jogalapban, a SZISZ-nél, a VISZ-nél és az Eurodaknál világos feltételek szerepelnek a kommunikációs infrastruktúra biztonságával kapcsolatban. Ezek a feltételek már ott szerepelnek. Szerintünk nem érdemes ezt kiegészíteni, vagy helyettesíteni mással ezen túl a kompetencia, felelősség a rendszerben, a SZISZ 2-ben, a bizottság szintjén marad mindenképpen. Ez a jogalapból, a SZISZ 2 jogalapjából következik például. Ezért bevezetni ebbe a szövegbe az a kommunikációs infrastruktúra biztonságáról ellent mondana, aláásná a bizottság felelősségét. Utolsó megjegyzés, egyes részletek vannak a feltételeknél, amelyek szinte meghatároznák a pályázati feltételeket. Ez szerintünk a jogi dokumentumban nem kell szerepeljenek hiszen a bizottsági továbbra is, mint mondtam, a felelősség. Áttérve pedig néhány más pontra, amelyet szeretnék kommentálni. Például a 24-es módosítóra térnék át az irányított tanácsban való részvétel, mint mondtam, ennél az ügynökségnél a bizottságnak a bizottságnak a szerepe nagyobb, mint általában az ilyen irányító testületekben. Azért, mert a bizottság a kommunikációs infrastruktúrának is felelőse. Ezért úgy gondoljuk, hogy több, mint egy hely illetné meg a bizottságot, mint ahogy ez általában van, és szeretnénk a két képviselő mellett maradni. Ami a dokumentumokhoz való ö, hozzáférés illeti, ö, a 36-os, 37-es módosítóról van szó a nem részvevő államok számára. Nos, úgy gondolom, ö, hogy itt változó ö, geometriáról van szó ezért a hozzáférés nem ugyanazt a logikát köve, kell kövessen, mint ö, máskor a résztvevő országok férjenek hozzá dokumentumokhoz, akkor is, hogyha nem szavaznak aktívan ezzel kapcsolatban. A legtöbb kérdés transzverzális lesz, hiszen az ügynökség a rendszer működtetését fogja végezni. Ezért nagyon nehéz elválasztani, hogy az egyik tagállam hogyan tekinthet be a dokumentok egy részébe és nem más részébe. Azt javasoljuk, hogy a ö, tiltást ö, még fontoljuk meg. Ami a tanácsadó csoportokat illeti, úgy gondoljuk, hogy a logikája ennek az, hogy férjen hozzá az irányító testület megfelelő szakértői tudáshoz. Ezért a szövegünkben az szerepel, hogy további tanácsadói testületeket lehessen felállítani, hogyha szükséges ez az ügynökség munkája szempontjából. Szeretnénk, hogyha szerepelne a szövegben. Ami a publikációt illeti, hogy az ügyvezető igazgató kiválasztása hogyan történik. Nos, azt szeretnénk, hogy ne legyen ilyen korlátozás. Az a cél, hogy gyorsan felálljon az ügynökség, még mielőtt az irányító testület felállna. az egyik nem függ össze a másikkal. A bizottság a publikáció előkészítéséért felelős ugyanis. Végül pedig a társult országok szavazati jogával kapcsolatban vita volt a tanács ülésén, ö, legyen. Úgy gondoltuk, ö, hogy amikor a társult ö, államok tárgyalnak majd a részvételükről, akkor ö, kerüljön sor a szavazati ö, jog meghatározására. Ezért nem tettük be a cikkekbe, mert hogyha betesszük, az azt jelenti, hogy alapértelmezésben van szavazati joguk. Szerintünk ezt a bilaterális tárgyalások határozzák meg a társulni kívánó országokkal. Végül, de utolsó sorban az interoperabilitás kérdésére térnék ki, mert egyes képviselők ezt felvetették. A bizottság mindig is odafigyelt erre, a jogalapja, a jogalapjai a rendszernek világosan megadják, hogy milyen korlátok vannak. Az ügynökség ezeken nem léphet túl, csak annyit tehet, amennyit a jogalapok kimondanak amikor új rendszer lesz, új lehetőség idézőjelben az interoperabilitásra, akkor együtt döntés alapján kerül meghatározásra, hogy mikor élnek valójában majd ezzel a lehetőséggel. A ö, jogalap ö, tehát korlátozást tartalmaz, és garanciákat arra, hogy az interoperabilitást elkerüljük, illetve hogy túllépje hatáskörén az ügynökség. A raportőr kíván szót. Carlos, köszönöm szépen. Önnek asszony, köszönöm szépen a kedves szavakat a kollégáktól, az elnökség részéről és a bizottság részéről. Szeretnék emlékeztetni rá, amikor bemutattam a jelentés tervezetemet, azután tettem meg, hogy a, az árnyék jelentéstevőkkel vitát folytattam. Nem csak az én aggájaim szerepelnek itt, hanem a sedók is köszönet nekik a munkájukért. Ezért az agályok Harbert úr részéről például az interoperabilitás kérdésében megfogalmazást kap a 9-es módosítóban, ahol szeretnék megtiltani az interoperabilitást a rendszerek között. Egyetértek Harbert kolléga megjegyzésével, ami a bizottságot illeti. Nem térek ki minden megjegyzésre, majd dolgozunk ezen, és megfontoljuk az érveket. Három-négy kérdésre azonban kitérnék. Először is a 14-es módosító. Megértem, hogy a bizottság szerint túlságosan a 14-es cikk feltételeire, részleteire koncentrálunk, azért, mert aggályos számunkra a biztonság ezen hálózatban. A bizottságot már megkérdezem a tesztel kapcsolatban, és várjuk a választ, mert nagyon problematikus hírek terjengenek a rendszerről. Például van Kajróban Egyiptomban egy iroda, ahol minden információ rendelkezésre áll, ahol a teljes személyzet a ö, ö, zsebében tud információt a ö, fő ö, címekről, internet protokollokról, hozzáférési pontokról ö, a ö, tagállamok ö, adminisztrációjában. Ö, allalvállalkozásba voltunk egy tevékenységet egy ö, ö, olyan cégnek, amelynek az egyik irodája Kajróban van. Ö, Pozsonyban tudomásom szerint a, ö, az épületnek a biztonsági rendszere, ahol működik a ö, szolgálat, ö, nagyon gyatra. Komoly aggájaink vannak, ö, ezzel ö, kapcsolatban. Ö, várom a bizottság válaszát ezzel kapcsolatban. Ö, jobb lenne, ö, hogyha ö, lennének garanciák a jogi ö, szövegben. Amikor a bizottság azt mondja, ö, hogy ö, ez megoldott, hát nem. A törvényhozó szabja meg. Hogyha a törvényhozó részleteket ar, akkor így lesz a parlament és a tanács dönt arról, hogy mi lesz a törvényben. Hogyha nincs meg a biztonság, hogyha félelmeink vannak, észszerű félelmeink, azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakulnak a dolgok, akkor egy jogi intézkedés kell, hogy elkerüljük a további problémákat. Második pont hozzáférés a dokumentumokhoz, 36-os, 37-es módosítók Nem értem, hogy miért kapjanak hozzáférés a dokumentumokhoz azon tagállamok, amelyek nem vesznek részt a rendszerben. Vannak olyan dokumentumok, meg horizontálisak, hogy úgy mondjam, azaz az ügynökség irányítására vonatkoznak. Ez egyfajta olyan dokumentum, amit nem lehet részekre bontani. De vannak olyan dokumentumok, amelyek egyes rendszerekről szólnak. Véleményem szerint az ehhez az információhoz való hozzáférés csak a résztvevő tagállamok kaphatják meg a tanácsadó csoportokkal kapcsolatban. Nos, ezek tudomásom szerint az új rendszerekre vannak betervezve, hogyha ö, új rendszer jön létre jogi eszközzel, ö, akkor, amikor a jogi eszköz jóvá hagyjuk, akkor kell foglalkozni a tanácsadó csoport kérdésével. Hogyha létrehozunk valamit, ö, például ö, egy európai PNR-t, és törvény intézkedik erről, akkor abban a törvényben, abban a jogi aktusban kell intézkedni a tanácsadó testületről. Elnök asszony, végezetül készen állok arra, hogy a bizottsággal együtt dolgozzam sok más részleten is, ahol további munka szükséges. Például az irányító testület, az igazgató személye. Minden esetre úgy gondolom, hogy olyan ügynökség kell, amely a problémáinkkal tud foglalkozni. Kell egy ügynökség ezen adatbázisok kezelésére, ahol megfelel az adatvédelem szintje, a hatékonyság szintje, az adatok minősége, és ahol a költséghatékonyság is megfelelő. Remélem, hogy a lehető legjobb jogi aktus jön létre, és a legjobb megoldást találjuk Megköszönöm az Európai Bizottságnak a javaslatot, mert ezt kérte az Európai Parlament a bizottságtól. Köszönöm szépen. Well, close. Um, pour terminer maintenant le point de ce point de l'ordre, hogy meg um, tehát 10, július 12-én délig kell leadni a módosító indítványokat, ezzel zárom ezt a pontot. Még két napi rendi pontunk van a reggeli ülésen, ez pedig egy együttes vita az Európai Unió és Grúzia és a vízumköz kiadások könnyítéséről, valamint az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás. Natalie Grisbeck a jelentés készítője. Egy néhány részletet kell ismertetnem azzal kapcsolatban, hogy hogyan ö, került letárgyalásra ez az egyezmény. 2008 ö, szeptemberében kezdődött a tárgyalás, majd 2009 novemberében jöttek létre megállapodások. A vízumkönnyítést már a tanács aláírta június 16-án. A visszafogadási egyezmény még nem írható alá, mert az Egyesült Királysággal vannak vele gondjai, tagjai. Most megadom a szót a bizottságnak, hogy ismertesse a tartalmát a két megállapodásnak, majd pedig megkérem a spanyol elnökség képviselőjét, hogy kívánnak-e hozzászólni. Ezt követően fogom megnyitni a vitát a képviselők számára. Először tehát a bizottságé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! ön is elmondta, a jel, hogy meginduljon a tárgyalás ezekkel a szerződésekkel kapcsolatban, az Európai Tanácstól származott 2008. szeptember 1-én a rendkívüli ülése alkalmával, ami ö, követte azt a súlyos válságot, amelyre még mindannyian emlékezünk. Nagyon világosan fogalmazva, az állam és kormányfők a grúz népnek egy jelzést kívántak adni, az, és bizonyítani az európai szolidaritást Emellett számos egyéb kezdeményezés is volt, de azt azzal kívánták ki, kimutatni, hogy segítik a személyeknek a mobilitását és a személyek közötti kapcsolatokat. Éppen ezért kérték tőlünk azt, hogy ezt a tárgyalási folyamatot indítsuk el, amelyet, mint ön is mondta, elnök asszony, meglehetősen gyors folyamat volt, tekintettel arra, hogy miután megkaptuk 2008. októberében a mandátumot a tárgyalásra, kevesebb, mint egy év kellett ahhoz, hogy elérjünk a feladatok végére grúz partnereinkkel együtt. A megállapodások függetlenül attól, hogy ez a vízumkiadási, vízumkönnyítési vagy a visszafogadási egyezmény volt-e, meglehetősen közel áll ahhoz, amit modellnek tekinthetünk az Európai Unió vonatkozásában ami a vízumkönnyítést illeti, a Schengeni vízumokról van szó, a ez azt jelenti a grúz állampolgárok számára, hogy mint ahogy a nevéből is kitűnik az egyezménynek, bizonyos könnyítéseket élvezhetnek. Például a kiadási határidő maximum 10 nap lehet, az vízumok ára is csökkentésre került 60 euróról 35 euróra, adott esetben ingyenes vízum is lehet bizonyos ö, utazó ö, számára ö, újságírók, ö, diákok, tudományos tevékenységben, kulturális, művészeti tevékenységben résztvevők számára, vagy gyerekek, ö, nyugdíjasok, vagy ö, rokkantsággal élők számára de hát ezek a potenciális kategóriák egyéb könnyítéseket is élvezhetnek, például a benyújtandó dokumentumok egyszerűsítése, vagy több beutazásra jogosító vízum kiadása is lehetséges. Azt várható, hogy egy ilyen, hogyha figyelembe vesszük, hogy évente hány Schengeni vízumot keresnek, ez körülbelül 60 ezer grúz utast, beutazót jelenthet, körülbelül ennyien kérnek a tagállamokba beutazó vízumot. A cél egyben az is, mint már említettem, hogy ezzel a vízum mobilitási könnyítéssel növekedjen, vagy növekedhessen ez a beutazó szám. Hozzáteszem természetesen, hogy mint más esetekben is, az egyezmény a diplomata útlevélhez nem teszi szükségesé a vízum, vízumot, ami arra hivatott, hogy megkönnyítse a kapcsolatokat az Európai Unió és a grúz hivatalos személyek között. A Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően a vízumkönnyítési megállapodás az első lesz, amelyről az Európai Parlamentnek alkalma lesz véleményt mondani. Ez természetesen egy fontos intézményi fejlődés. Mint mindig, a az Európai Unió szintjén elhatározott stratégiáknál ez a könnyítési egyezmény kapcsolódik egy visszafogadási egyezménnyel. Ez a pannantja. Itt is megint csak standard modellről van szó, nagyon hasonló, mint az egyéb visszafogadási megállapodásaink, amilyeneket már kötöttünk más harmadik országokkal. Ez alkalmazandó nem csak a grúz állampolgárokra, akik engedélyi vagy szabálytalanul tartózkodnak az unió területén, hanem minden egyéb harmadik országbeli állampolgárra, akiről megalapítható, hogy Grúzián tranzitban volt, mielőtt engedély vagy, nélküli vagy jogtalan tartózkodás bizonyították volna az unió területén. Itt is vannak bizonyos adataink, amik lehetővé teszik, hogy felmérjük, hogy ennek mi lehet a hatása. A legutóbbi statisztikák azok 2007-esek, és akkor körülbelül 4800 grúz állampolgárt ilyen vagy olyan módon azonosítottunk, mint illegális tartózkodót valamely uniós tagállam területén. Ez is egy olyan adat, ami segíthet annak felmérésében, hogy egy ilyen egyezmény mit jelenthet hatásaiban. Természetesen ez a visszafogadási egyezmény egy kicsit már ismertebb, mert előző volt a pakisztáni, amire ugyancsak a parlament vélemény nyilvánítással élhet, Természetesen vannak biztosítékok is, amelyek eh, kérte már a parlament, hogy nagyon figyeljünk oda. Ilyen eh, például a személyadatoknak a védelme, eh, vagy ide tartozik mindaz, ami a szerződő felek kötelezettségeit illeti, figyelembe véve a nemzetközi jogokat, ide értve az emberi jogokat is. Természetesen Grúzia 1999 óta tagja az 1951-es Genfi menekültügyi egyezménynek. Tehát, elnök asszony, ez az a két jogszöveg, amit előterjesztettünk önöknek. Ezek természetesen nagyon nagy várakozást testesítenek meg a grúz kormány részéről, de még inkább a grúz lakosság részéről úgy érzik, hogy ez egy kézzelfogható szolidaritása az uniónak ezzel az országgal. Nagyon erős támogatást kaptak a tanácsban, de gondolom, hogy az elnökség képviselője majd ezzel kapcsolatban szól, és azt reméljük, hogy a lehető legrövidebb időn belül megkapjuk a parlament jóváhagyó véleményét is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor a spanyol elnökségé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a visszafogadási megállapodásra szeretnék utalni. Ennek a megállapodásnak a tartalmát a bizottság elég részletesen kifejtette Úgyhogy amit én szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy nagyon elégedettek vagyunk a tárgyalások eredményével. Sohasem könnyű egy harmadik országgal ilyen kérdésben tárgyalni, de úgy gondoljuk, hogy a bizottság kitűnő munkát végzett. Éppen ezért azt kérjük a parlamenttől, hogy viszonylag rövid időn belül, ha egyetért a javaslat tartalmával, akkor adja beleegyezését ahhoz, hogy ratifikálni lehessen. Ahogyan te Brauer úr már kifejtette a tartalmat, gyakorlatilag megfelel a klasszikus visszafogadási megállapodások modelljének, és hangsúlyoznám még, hogy a tiszteletben kell tartani a Genfi egyezményt, valamint egyéb emberi jogi vonatkozású egyezményeket, ahogyan azt a megállapodás is megfogalmazta, és éppen ezért nagyon elégedettek vagyunk a tanácsban az eredménnyel. Azt szeretném még megjegyezni, hogy a tanács még nem írta ezt alá, és nem kértük még a parlament beleegyezését, mert arra várunk, hogy az Egyesült Királysággal és Írországgal kapcsolatos záradék kérdése megoldódjon. Tudják, hogy a szerződések és a jegyzőkönyvek értelmében Írország esetében három hónapos határidő a rendelkezésre, hogy tájékoztatást adjon a csatlakozásra vonatkozó kérelméről. És hát éppen ezért még nem tudjuk ugye, hogy ezt Írország megteszi-e vagy sem. Ami a vízumkönnyítési megállapodást illeti, attól eltérően, hogy abban nem vesznek részt ezen országok, tehát ott egyértelmű volt az előrelépés. De ettől a kérdéstől függetlenül még egyszer megismételném, hogy elégedettek vagyunk, ami a megállapodás tartalmi részét illeti, és számítunk a parlament jóváhagyására. Ami a vízumkönnyítési megállapodást illeti, ha megengedi elnök asszony, akkor inkább átadnám a kollégámnak a szót a spanyol képviseletről, mert ő az, aki illetékes ebben a kérdésben. Eh, eh, az igazság az, hogy nagyon keveset tudok már ehhez hozzátenni. Talán annyit jegyezhetnék meg, hogy noha ez nem kifejezetten, illetve kizárólag a vízumkérdésekhez kapcsolódik, a 2008. szeptember 1 tanácsi következtetések is utalnak az Európai Uniónak Grúziával való kapcsolatainak megerősítésére. Egy szabadkereskedelmi térség létrehozására, ami egy alfejezetet képez a társulási megállapodásban. És ennek a tárgyalását nagy valószínűség szerint még júliusban el lehet majd kezdeni. Egyéb társulási megállapodások tárgyalásával együtt fogjuk ezt megtenni, Örményországgal és Azerbajdzsánnal együtt fogunk tárgyalni, de ugye mivel Azerbajdzsán a kereskedelmi világszervezetnek nem tagja, ezért lehetséges majd egy kereskedelmi megállapodás tárgyalása. Ennyi lenne összesen. Köszönöm. Now, uh, Köszönöm. Akkor most következnek a képviselők. Először Chris Beckasszonyt, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Én is köszönetet szeretnék mondani a nagyon világosan elmondottakhoz, amit hallottunk a tanács, illetve a bizottság részéről a két egyezménnyel kapcsolatban. Ez egy nagyon, ez egy bevezető, de gyakorlatilag már konklúziónak is tekinthetnénk, mert azt hiszem, hogy kollégáimmal együtt a módozatokról beszélhetünk még. Nem szeretnék visszatérni arra, amit a technikai vonatkozásban hallottunk. Nagyon érdekes szakaszban vagyunk, mert egyrészt egy történelmi mozgásról van szó, és technikai, logikai kérdések intézményi kérdések vetődnek fel, amik eh, teljesen újszerűek, ahogy ezt elmondta a bizottság és a tanács képviselője is, és ugyancsak új itten a parlament álláspontja, illetve helyzete nagyon világos szándék volt az, hogy a Grúzia közeledjen e, az Unióhoz. Ennek különböző politikai aktusok is hangot adtak. Itt volt a világkereskedelmi szervezet, az OECD, és volt ez a szörnyű traumatikus esemény a grúzok számára, de az unió számára is, amikor az oroszok bevonultak Abkáziába és Délosszétiába 2008-ban. És ez több tekintetben befolyásolta az Európai Uniós szomszédsági politikát is. De, mint az imént említették, ezt elég gyorsan az Európai Unió ezzel a határozott jelzéssel kísérte 2008 őszétől kezdődően, és megkezdődtek a tárgyalások. Továbbá különböző politikai lépések történtek, amit az európai intézmények mutattak. Például május 20-án parlament, parlamentünk elfogadott Dél-Kaukázussal kapcsolatban egy állásfoglalást, ami ugyancsak azt mutatja, hogy aktív stratégiát folytatunk a Kaukázusnak ezen a területén, annak érdekében, hogy erősödjön a stabilitás, javuljon a helyzet, és megoldódjanak azok a konfliktusok, amelyek egyes esetben meghúzódnak a háttérben. Tehát egész sor ö, intézkedés és lépés mutatja a közeledést, és a azt is, hogy a grúzok inkább e, Európai Unió felé fordulnak, mint bárhova máshova. Ennek az eredménye ez a két szerződés, nem szeretném ismételten részletezni, amit önök már nagyon jól elmondtak, hogy ez a két egyezmény egymáshoz képest hogyan viszonyul. A visszafogadási egyezménynek léteznie kell ahhoz, hogy vízumkönnyítési egyezményről szó lehessen. A technikai és a fel, különböző árak, a különböző utazó típusok, ezek mind nagyon részletesen, világosan megfogalmazásra kerültek a két megállapodásban. Tehát egyfelől meg fogjuk könnyíteni az együttműködést nem csak az állammal, hanem a személyekkel is. Olyan létszámokat érint ez, amelyek viszonylag átlagosnak tekinthetők, még akkor is, hogyha várhatóan ez emelkedni fog. Ugyanakkor másfelől egy nagyon fontos kapcsolatnak a megerősödését is jelenti ez Grúzia és az Unió között. Ezt erősítették ezek a tárgyalások és azoknak kimenetele. Egy speciális pont valami egy kicsit talán megkülönböztet minket, mert ez egy első lépés az Európai Parlament hatáskörét tekintve, a Lisszaboni szerződés óta, de ez nem lehet a pakisztáni eh, egyezménnyel egy az egybe összehasonlítani, mert vannak olyan elemek, amelyek jogi tekintetben egészen mások, például a viszonosság tekintetében Grúzia aláírója nem csak az Európai Emberjogi Kartána e, egyezménynek, hanem a Genfi Menekültügyi Egyezménynek is. Tehát ez egy nagyon jelentős aktus. Az elej, az kiindulása, a kiinduló pontja az úgynevezett standard modell, ahogy ezt nevezték, a szokványos modell, és itt várom kollégáim észrevételeit is. Végül is egy olyan ö, jogi és biztonsági rendszerről van szó, ami teljes mértékben egyet, egybeesik parlamentünk szándékaival. Köszönöm szépen, Grüszbek asszony, mondja az elnök asszony, egy hozzászólónk van, Daruka asszony. Yes. Is it functioning? Thank you. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az én frakcióm mindig támogatja a vízumrendszerek könnyítését a különböző partnerekkel, és nincs is kifogásunk ez ellen annál is kevésbé, mert ez egy hagyományos megállapodás. Azonban a visszafogadással kapcsolatban komoly aggájaink vannak a visszafogadási megállapodásokkal kapcsolatban. A kérdésem a bizottságnak szól, jól értettem, hogy körülbelül 5000 főt érint ez az egyezmény akik jelenleg az unió területén vannak. Biztosak-e önök abban, és tudják-e garantálni nekünk ezen személyek biztonságát abban az esetben, hogyha visszaküldésre vagy kiadatásra kerülnek Grúziába. Mert tudjuk, hogy még mindig vannak különböző ségek a különböző területek között, különböző útlevelekkel utaznak ezek az emberek, különböző státuszokkal rendelkeznek, biztosítani tudnak-e bennünket abból, hogy életüket, stb. nem veszélyeztet semmi, hogyha őket visszaküldjük. Buszutil úr. Köszönöm szépen. Kollégám nő, Monika volt az árnyék jelentéstevő, de miután ő nincs itten, én szólok hozzá. Az én álláspontom eléggé más az előttem szólótól, mert a néppárt nevében nagyon is üdvözöljük mindkét egyezményt. Úgy gondolom, hogy ez egy igen jó stratégia, hogy vízumkönnyítési egyezményeket adunk, és ehhez párosítjuk a visszafogadási egyezményt. Egyik erősíti a másikat, és úgy gondolom, hogy nagyon jó stratégia, hogy visszafogadási egyezményeket alkalmazunk. Ez erősíti a politikánkat, ahogy reggel még a spanyol elnökség államtitkárának jelenlétében is mondtam, hogy az szükséges, hogy kiegyensúlyozott legyen a mi legális bevándorlási politikánk és az illegális bevándorlással kapcsolatos politikánk. Ha kettő nincsen egyensúlyban, az bevándorlási politikán, akkor nem lesz semmiféle elrettentő erő, sőt, akkor azt tulajdonképpen ösztönözzük is, hogy az emberek illegálisan jöjjenek és maradjanak Európában. Ezért fontos a harmadik országokkal folytatott együttműködés, a, az ime, a bevándorlási pro, programunk, politikánk és a visszafogadási ö, egyezmények is ezért fontosak ahogy a jelentés készítője is elmondta, Grúzia aláírója a fontos nemzetközi megállapodásoknak, a Genfi Egyezménynek, az Európai Emberjogi Egyezménynek, ezt kell szem előtt tartani, és ezek biztosítják a hazatérő emberek biztonságát. Tehát záró, zárásként azt javasolnám, hogy szavazzuk meg mindkettőt. Elnök, köszönöm szépen, visszatom a szót a bizottságnak, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadasszonynak és a felszólalóknak azt a támogatást, amelyben részt a, a bizottság, a tanács és az EU, hadd mondjuk ki, munkáját. Néhány pontosítás Deluca asszony kérdésével kapcsolatban. Először is emlékeztetnék arra, amit már általában kimondtunk a visszafogadási egyezményekről, például Pakisztánnal. A visszafogadási megállapodás, eljárási megállapodás. Ez megkönnyíti azt az eljárást, ami ö, ö, arra irányul, hogyha ö, jogtalanul tartózkodik valaki az EU területén, ö, visszairányítsuk az illető országba. Amikor döntés ö, született a visszafordításról, akkor lép be ez az eljárás. Ezt a határozatot a visszatérítési irányelv igazgatja, az év végén lép érvénybe. És természetesen, amikor egy tagállam ö, ilyen döntéshoz adott esetben akkor a megállapodás értelmében az összes nemzetközi jogi aktus érvényes, és összes humanitárius szabály, például például a non-refoulement elve. Ez ellen ez alól nincsen kivétel. Ami pedig Grúzia esetét illeti, 2007-es statisztikáról van szó, nem becslésről, és azt mutatja, hogy jogtalan hogy illegális helyzetben 4800 grúz tartózkodott akkor az EU területén, hogyha akkor lett volna megállapodás, akkor őket visszaküldték volna, és Grúziában az összesen garancia lenne érvényes rájuk, amelyek szerepelnek a nemzetközi egyezményekben, például a az ember jogi egyezmény és a Genfi egyezmény, melyeket Grúzia aláírt az ön esetében, az ön kérdésében, tehát minden garancia létezik, akkor is, amikor a tagállam dönt a visszafordításról, illetve akkor is, amikor Grúzia befogadja az illető személyeket. Minden garancia megadható az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, kérdezem az előadót, hogy kíván-e reagálni. Merci. Köszönöm szépen, nagyon világos, pontos válaszok voltak ezek, mivel Grúzország aláírta a nemzetközi jogi dokumentumokat, amiket említett, és ezek garantálják az emberi jogok tiszteletben tartását kollégáim már most már elég hiányosan vannak jelen, és ennek ellenére várom segítségüket, és talán ősszel lezárható a két megállapodással kapcsolatos munka. Elnök, a akkor nyár után mutatja be a jelentés tervezetét, most pedig felfüggesztem az ülést, délután 16 óra 30-kor folytatjuk az ülést a plenáris vita után. Köszönöm.